empty. Még akkor is, hogyha kicsit üres a terem, és hat vagy hét kolléga van itt, elkezdenénk. Mária Terész elfelejtettem, tehát heten vagyunk vele együtt. Jó. Tegnap este volt egy koordinátori ülésünk. E-mailben mindenki megkapta a döntéseket, és hogyha a nap végéig bárki szeretne ezzel kapcsolatosan még hozzászólni, ezt megteheti. Akkor ma reggelre térjünk át. Morten Lokegárd lesz a, most, a költségvetés lesz a költségvetési tervezetről szóló vélemény előadója. Lokegárd úrnak megadom a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, valóban. Tegnap volt koordiná, koordinátori ülés, és ez egy shadows, tehát egy árnyékelődő ülés, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett ebben, és azt hiszem, hogy nem túlzok, amikor azt mondom, hogy jó, jó ülésünk volt. És azt tudom mondani végkövetkeztetésként, hogy konszenzusra jutottunk ebben a, a bizottságban. Természetesen két dolgot kellett elvégeznünk. Az egyik a vélemény a politikai prioritásokról, amelyet remélem, hogy mindenki megkapott. És a, te, a költségvetési tervezeteknek a módosításai ö, is megvannak, mint elmondtuk számos esetben. 20, július 23-ai a, uh, 23 a, a módosítások benyújtásának határideje. Azt gondolom, hogy azt megállapíthatjuk, hogyha megnézzük az új folyamatot, akkor azt állíthatjuk, hogy ezúttal rendkívül bonyolult a helyzet, nincs ugyanis második kör. Csak egy lehetőségünk van, hogy úgy mondjam. Ez kicsit bonyolítja a dolgokat, mivel így rendkívül hát realisztikusnak kell lennünk a kezdettől fogva. Az új helyzet pedig bebizonyította azt, hogy a tanács új jogokat kapott, és ők élni, élni is szeretnének a jogaikkal, eh, mi szerint a költségvetést megnyírbálják. Nem szeretnék tehát ö, eh, ö, eh, ismétésekbe bocsátkozni, csak néhány számot szeretnék említeni. Mivel a költségvetés tervezett az 25 millió lesz a, a lifelong learning, 100 millió ember, 100 millió lesz a, a People-ra, 8 millió az Erasmusra, és 4 millió a kulturális programokra. Ezek viszonylag nagy számok, amelyekkel itt találkozunk. A tanács érve pedig az, hogy ugyanazt kell nekünk csinálni, mint a tagállamoknak, tehát csökkenteni, csökkenteni a kiadásokat, csökkenteni a költségvetést. A véleményem szerint azonban ebben igazából nincsen logika. Ugyanis nagyon nagy a szakadék a szép szavak, a szép stratégiák között, amiben megállapodtunk, és a valóság között, amelyben, amelyet pedig most látunk. Úgyhogy nem igazán látok értelmet, illetve logikát a másokban. Ugye tegnap itt volt a belga miniszter, és aki erről beszélt, és utalt egy madridi konferenciára, ahol az oktatási miniszterek megállapodtak abban, hogy egy szilárd költségvetésre van szükség ahhoz, hogy a stratégiát meg tudják valósítani. Úgyhogy továbbra is eh, azt gondolom, hogy nem, lát, hogy nem láthatjuk a logikát eh, ebben, és nem kell ehhez egyetemi diplomát, hogy lássuk, hogy, eh, hogy ebben nincs logika, és ezért ezzel fel kell emelnünk a hangunkat. Beszéltem Szedóniával, és az ő álláspontja az volt, hogy a fiatal, az ifjúság oktatás és mobilitás tekintetében provokációnak tekinthetjük a költségvetés csökkentését, és új prioritásokat, úgy tűnik, hogy új prioritásaik vannak, Szeretném röviden még vázolni a pozíciómat, amely egyébként benne van a véleménytervezetben is. Először is azt szeretném javasolni, hogy az összes, tehát a, a, az előrejelzetokat növeljük az Európa 20 költségvetés szeretném növelni a 2020-as stratégiára vonatkozóan hiszen azt gondolom, hogy ez olyan fontos a sikerünk szempontjából. Tehát az élethosszig tartó tanulás programra elköntett előírásokat növelni kell, az Erasmus és az emberek programok jelentőségét és az erre szánt költségvetést is javítsuk. A kommunikációra elkülönített előirányzatok alacsony szintje sem elfogadható, hiszen akkor a kommunikáció nagyon fontos terület számunkra. Mindenki tudja, hogy aki kicsit is ért a kommunikációhoz, hogy most nem érkezett el annak az ideje, hogy a kommunikációra költött pénzt csökkentsük. Tehát éppen az, hogy növelni kell a kommunikációt, úgyhogy az itteni ez a csökkentés sem túlságosan logikus. Tehát szeretném növelni a kommunikációra elő, elő, elő, és több vizibilitást szeretnék az európai intézmények részéről is. A tagállamok szempontjából pedig azt hiszem, hogy támogatnunk kell az európai közterek megnyitását. És szeretném növelni, ahogy ezt a tegnapi vitában is hallhattuk és megegyezésre jutottunk, tehát a sportra elkülönített összegek, összegeket is szeretnénk növelni. Enkívül alacsonyak a marginok ez alkalommal. Az 1A címen 15,1 a margin, és a 3B-n pedig csak 15,2 millió a margin. Úgyhogy igazából nincs túl sok mozgási lehetőségünk. Tehát azt javasolnám, hogy emiatt, ezek miatt a szűk marginok miatt a négyes címben esetleg kicsit több pénzt kellene, hogy elkülönítsünk, hogy legyen egy kis játékterünk. Ami pedig a, a, az előkészítési tevékenységet illeti, megkaptuk a bizottságnak a megjegyzéseit, a kapott tag, tagi javaslatokat kértékeltük, és az ABCD e belül ezt már láthatták is. Az, az általános előadóval való meetingel, a meeting alapján tudom, hogy a megvalósíthatóságra szeretnénk koncentrálni. Értékeljük ezeket a projekteket, és és nyilván nem, nem, kell, nem szabad olyan projekteket küzdenünk, amelyeket nem lehet megvalósítani. Úgyhogy az lenne a javaslatom, hogy folytassuk azokat, azokkal a javaslatokkal történő munkákat, ami az ABC-be tartozik. És hogy a, ennek a résznek a képen pedig szeretném szeretnék javasolni, ez egy kérdést feltenni a tanács képviselőjének, hogyha jelen vannak. Úgy tudom, hogy a emlékhelyek, emlékhelyekkel kapcsolatos akciókat terveznek. Szeretném tudni, hogy hogyan tudnak olyan javasolni olyan projektet, amelynek már van jogi alapja. Ezt mondták nekem ugyanis. Tehát nem tudom, hogy miért most kerül elő ezen a soron az előkészítő tevékenységek során. Ugyanakkor szeretném az aggodalmamat kifejezni. Az összeg miatt 4 millió eurót látok itt. Ez, az a, ez ami három B alatt látható. És ugye azt mondtam, hogy 15,2 a margin összesen. Tehát szerettem volna mondani, és várom a megjegyzéseket. Köszönöm. Thank you, Martin. Köszönöm, Martin. Úgy gondolom, hogy szomorú ez a helyzet. Értem, ahogy ugye beszéltem az előbb az Áter kollégával, és igazából az egészet kicsit értetetlennek tartom, mert a Financial Perspective esetében ugye négy évvel ezelőtt harcoltunk azért, hogy több pénzt kapjunk az oktatásra és a kultúrára. És csak akkor ö, támogattuk, vagy fogadtuk el a Financial perspective amikor a tanács több pénzt adott nekünk az oktatásra és a kultúrára. Most viszont az a helyzet állt elő, hogy éppen ezen a területen csökkentenek. nem az a helyzet, hogy ezeket a pénzeket nem, lehet, nem tudjuk lehívni, mint a mezőgazdasági esetében, vagy a regionális alap esetében, vagy a strukturális alap esetében. Itt száz százalékot elhasználunk, felhasználunk, és szükségünk is van rá, és még többet is kérünk. És nem tudom, hogy a, az urak és hölgyek a tanácsból egyáltalán megértik-e, hogy nálunk ez hogy, nálunk hogy mennek a dolgok. Nekünk több éves program, programunk van. És hogyha valaki egy projektet csinál, akkor lehet, hogy az első évben kevesebbre van szüksége, a második évben kicsit többre, és a harmadik évben a maradékra. Ez azt jelenti, hogy hogy egyfajta biztonságra van szükségünk. Én nem fogadhatok el egy projektet, ami ennyi és ennyi évig fut, és akkor a végén nem tudom befejezni a projektet, nem tudom megadni azt, amire szükség volt, és amit, amit eh, erre elköteleztünk. De nem értek sokat a költségvetéshez, de de, de eh, borzaszt, hogy ilyen dolgokkal kell találkoznunk. És ugyanakkor mindenki azt mondja, hogy az oktatás fontos, Ugyanakkor mindenki tudja azt, hogy a válság, terület, válság ideje alatt a kultúra egyre fontosabb, és akkor itt pedig teljesen értelmetlen módon csökkentenek. Szóval mindenképpen ezt hát furcsának tartom, és közösen kell vitatkozni a tanácssal. Tegnap nagyon optimista voltam, de hát az ugye tegnap csak egy volt itt a 27-ből. És ő, ő, ő felvállalna a felelősséget, és mindenki más pedig elbújik a pénzügyminiszterem mögé. Van még lehetőségünk egyébként új módosítókat is megtenni. Most ezt kicsit nehezen tudom megmondani, hogy a bizottságnak a kategóriájában eljárhatunk-e vagy nem, mert még jönnek a módosítások, és azt sem tudom mondani, hogy a bizottságnak az álláspontja mindig a kell megegyezni. Csak azt mondom, hogy legyünk óvatosak, hogy valóban a kísérleti eh, projektek keretében olyan dolgokat válasszunk ki, amelyek egy magas láthatósággal rendelkeznek, és amelyek közel állnak az állampolgárokhoz, és nem valami fajta szervezetekhez, hanem valóban a polgárokhoz, mert akkor tudunk tényleg jogosan emellett kiállni. Jó, itt egy listám, itt van lista, köszönöm, Márkó. Sí, grazie. Köszönöm. Martin kollégának szeretnék köszönetet mondani, hogy bemutatta nekünk a helyzetet követem, és az elnök által elmondottakat, és egyet is értek azzal, amit az elnök asszony most mondott a költségvetéssel kapcsolatban. Két szempontból kell kiindulnunk. Az egyik, hogy most a válság idején az egész Európában a kulturális szolgáltatások az egyetlen olyan szolgáltatás típus, ami továbbra is foglalkoztatást és jövedelmezőséget biztosít. Ezért a kultúrát támogatnunk kell, támogatnunk kell az Európai Unió kulturális szakpolitikáját közösségi és tagállami szinten, hiszen ez egy fontos válasz a válságra is, és Európa és társadalmaink jövője szempontjából nagyon fontos. Úgyhogy el, nem elfogadhatók ezek a csökkentések, főleg olyan programok esetében, mint például az egész életen átartó tanulás programja. Azért sem elfogadhatók, hiszen a prioritásainkat mindenki elismeri. Ebben a költségvetésben például a fiatalokra szánt forrásokat nem, hogy nem növelik, hanem egyenesen csökkentik más kollégáknak is szeretnék időt hagyni a hozzászólásra, ezért most nem megyek bele ennek a részleteibe, de az előadónk is ugye nagyon határozott, és nagyon meg van győződve az igazáról. Az egész életen áttartó tanulás esetében a költségvetés csökkentése, én nem is azt mondanám, hogy provokáció, hanem szégyenletes. Úgyhogy minimum azt kell kérnünk, hogy állítsuk vissza a eredeti keretet. Aztán meg kell nézni, hogy a gyakorlatban mit jelentenek ezek a keretek. Tegnap is beszéltünk erről. A sportra kiírt összeg nevetséges. Két kollégánk már be is nyújtott módosító indítványt, Bele és Santiago kollégák, és más kollégák is csatlakoztak ehhez. Ez egy másik olyan aspektus, amit szem előtt kell, hogy tartsunk. Végül nem tudom, hogy van-e lehetőségünk egy találkozót szervezni a bizottság és a tanács képviselőivel döntéshozói szinten. Szerintem nem tudják, hogy mennyire fontos a kultúra, a válság idején a gazdaság élinkétési programok szempontjából a jelenlegi helyzetben az egész életen áttartó tanulás, a fiatalok és a sport nem csak azt kéne, hogy kérjük, hogy állítsák helyre az eredeti összegeket, hanem kérjük az eredeti összegek növelését, hiszen gondolnunk kell a jövőre és a társadalmunk jövőjére. Köszönöm. Presidenta, ante todo, gracias Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a folyamatos erőfeszítésért, amit megtesznek. Természetesen teljesen egyetértek elnökasszonyal és a kollégával is. Ez tényleg provokáció. Főleg, ha a jelenlegi válsághelyzetre gondolunk. Úgy gondolom, hogy a kultúrára szánt költségvetés mindig is korlátozott, hiszen alapvetően az eredeti összegek is csak minimális szinten vannak, tehát hogyha ezt a minimális összegeket még csökkentik, igazából ez olyan nagy megtakarítást nem is jelent, és a másik oldalon pedig a szociális szempontból rendkívül nagy az értékük. Szerintem mindent meg kell tennünk. Hogyha provokáció, akkor legyünk mi is provokatívak. A bizottság összes tagja szavazzon a költségvetés ellen, egységesen esetleg lenne egy, ez megoldás lehetne. Itt talán a tanács meg fogja érteni, hogy, hogy mi a célunk, mert hogyha csak beszélünk velük, egyeztetni próbálunk, akkor nem igazán értik meg, hogy, hogy mit akarunk, és hogy mennyire fontos nekünk ez a téma. Köszönöm szépen, kérem, kérek, rövid legyen. Ma délután nem szeretnék ülésezni, tessék. Én is rövid leszek, mert nem szeretném elismételni azt, amit a kollégák már mondtak. Valóban provokáció a helyes megfogalmazás. Csak azt szeretném kérni, hogy esetleg a véleményben, tehát nem a költségvetési sorban, hanem a véleményben írjuk le világosan, hogy a kulturális és képzési területen lévő csökkentéseket abszolút elfogadhatatlanak tartjuk, és hogy nem lehet arra korlátozódni, hogy a, képsége, a, képe, a képzettséget Eh, és a kultúrát és az oktatást csak ilyen szép vasárnapi beszédekben mondjuk el, és utána pedig spórolunk. Tehát szeretném azt kérni, hogy ezt világosan tegyük bele a véleménybe. Röviden. Dank Heel kort. Eh, eh, Köszönöm, elnök asszony. Én is rövid leszek. Tegnap egy kiváló megbeszélést tartottunk Mártennel, megbeszéltük ezeket az aspektusokat, és egyetértünk az előadóval. Nem is fogom elismételni, amit Skurria és Pizas kollégák mondtak, teljesen egyetértek velük. Az egész életen átartó tanulás esetében a költségvetés csökkentése valójában tényleg provokáció egy egyetemi módosításról egyeztetünk már a kollégákkal, azért, hogy egyeteműre tegyük, hogy mi a mi álláspontunk. A sportnál is ugyanez a helyzet, egyetértek Fizesz kollégával, itt is benyújtunk módosító indítványt, és kérjük a bizottság minden tagját, hogy támogassanak minket. A tanácsnak és a bizottságnak egyetemben jeleznünk kell a véleményünket. Végül a Youth on the Move, itt van egy minimális véleményeltérés a mozgásban az ifjúság programban, hiszen uh, mi nem támogatnánk, hogy ehhez külön költségvetési sor legyen elkülönítve. Minden esetre a helyzetet még tisztázni kell. Lehet, hogy egy módosító lesz erre és a megfelelő eszköz. Igen, valóban az, hogy a mozgásban az ifjúság területen is spórolni akarnak, az a parlament véleménye ellen van, és a bizottságnak a álláspontja ellen is. Tehát a mozgásban az ifjúság is tökéletes ötlet, de az élethosszig tartó tanulással együtt csökkenteni akarják. Tehát, hogyha esetleg véletlenül csökkenteni akarnak itt, akkor azt kihúzzuk. Klártin asszony. Um, just a word of caution. Um, we are... Szeretnék figyelmeztetni valamire különleges, rendkívüli időket élünk, úgyhogy a mi felelősségünk, hogy bölcsen költsük el az adófizetők pénzét, és azt gondolom, hogy realistának kell maradnunk. És itt nem a kultúráról és az oktatásról beszélek, hanem fel kell mérni, hogy hol van valóban hozzáadott érték, és hol van konkrét eredmény. Persze az európai iskolákkal kapcsolatban a főtitkárság viszont 8,7 millióba kerül, úgyhogy valahol mindenképpen áramvonalasítani kell az eredményeket, és befektetésekre van szükség a kuktatásban és az oktatásban. Erre mindenképpen szükség van, de most kicsit szerénynek kell lennünk ebben az időszakban. Köszönöm szépen. Kovácsev úr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen. Bolgáról fogom majd folytatni. Да го замествам, защото не може да бъде днес тук и да... Kollégám Jánov úr azt kérte, hogy én jöjjek el helyette, mert nem tudott ma megjelenni. Pár szót szeretnék szólni az ő projektjéről, az Európai Uniós projektekről, ami az oktatást és a középiskolákat illeti. Ez a tagállami hatáskörbe kerül, és ezért magát ezt a projektet nem lehet végrehajtani. Értem az Európai Bizottság álláspontját, de attól tartok, hogy nem tudok egyetérteni vele. Az ilyen kísérleti projektek rendkívül egyértelmű üzenetet hordozhatnak az Európai Parlament és az Európai Bizottság részéről a tagállamok felé. A tagállamokat így rá lehet bírni, de nem kötelező eszközökkel arra, hogy az Európai Uniós képzéseket használják a középiskolákban. Bizonyos tagállamokban ilyen képzések már léteznek, de ez csak attól függ, hogy a tanárok, a történelem tanárok mennyiben akarják azt használni. Az Európai Unióról szóló képzés és oktatás nagyon fontos az európai identitás és polgárság szempontjából. És a mi érdekünk az, hogy a fiatalok is többet tudjanak az Európai Unióról és történelméről és intézményeiről és szakpolitikáiról. Mi ennyivel tartozunk a fiataljainknak. Mit tehetünk most? Van-e bármilyen lehetőség arra, hogy elérjük, hogy ezen projektet a már meglévő programokban megtartsuk a bizottság álláspontja ellenére. Talán a mi szakbizottságunk egy jelentést, saját kezdeményezésű jelentést írhatna. Kérném a kollégákat, hogy támogassák ezt a kezdeményezést Sztrajana úr részéről. Oké. Okay. Rendben. Marie-Thérèse Sánchez-Schmidt Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Mortennek is, hogy egyértelművé tette, hogy mik a szakpolitikáink legfőbb tengelyei. Azt gondolom, hogy most a válság időszakában a költségvetési csökkentések kezdeményezési és elérései egész egyértelműek, és azt gondolom, hogy a kultúra jelentőségére megint fel kell hívni a figyelmet, és hogyha megtehetném, akkor megint a kultúrával kezdeném, mint a legfontosabb területtel, hiszen nagyon jól tudom, hogy mennyire fontos munkát végzünk. Santiago azt mondta, hogy ha semmilyen mozgásterünk nincs, akkor fölösleges döntenünk. Nos, tudom, hogy mennyi a mozgásterünk. Most először foglalkozom a költségvetéssel, Nem tudom, hogy ö, ö, mekkora konkrétan a mozgásterünk, hogyha semmi értelme a módosítóknak, akkor annak nincsen értelmük. Tehát szeretném tudni most pontosabban, hogy mennyi is a mi mozgásterünk, hogy van-e egyáltalán, vagy nincs. Azt gondolom, hogy nekünk kell ellenállnunk. Az, aki a legjobban ellenáll, az lesz az a, um, a szakbizottságok közül, akik talán egy kis mozgásteret mégiscsak nyerhetnek maguknak, úgyhogy természetesen azt támogatom, hogy legyünk szolidárisak. Marie-Thérèse. Rendben, Marie-Thérèse. Mindig kicsit felbosszant, hogyha mindenki elmondja, hogy mit mondott Zsámoni állítólag. Voltam tanárnő, és szeretném elmondani, hogy mi a helyzet. Zsámoni biztos, hogy nem mondott sose ilyet. Zsámoni a szént és acélt és a gazdaságot szeretett volna összekötni. Csak ennyit szeretett volna csinálni. És az az ötlet, ami többhez vezetett, az már Robert Schumann volt. És se ő, se a többi nem mondta soha azt, hogy kultúrával kezdjük. A kultúra mindig ott van, azzal nem is kell kezdeni, elkezdeni a dolgokat, mindig azzal kell elkezdeni, ami a háborúhoz vezetett, de ezt már olyan gyakran el kell, hogy mondjam, most még egyszer elmondom, de ebben a bizottságban kérem ne mondják el azt, ami nem igaz. Valóban szép dolog ez, jó, jó is hangzik, de biztos, hogy nem ő mondta el azt. Adán Ferhánynak adom a szót. Ja, Frau Vorsitzende. Ähm, Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A legtöbbet el már elmondták előttem, hogy rövid leszek. Azt gondolom, hogy arra kell odafigyelnünk, hogy világosan fejezzük ki a, a, az álláspontunkat a kultúrával és a képzéssel kapcsolatban és szeretném a többi kollégát az egyéb bizottságokból arra figyelmeztetni, hogy minden vasárnapi beszédjükben elmondják, hogy milyen fontos az oktatás, milyen fontos a felsőoktatás, és utána pedig oda mennek, és elkezdik csökkenteni a költségvetést európai szinten, akkor ez, ez a rossz jelzés. Tehát ezzel nem megfelelő dolgot cselekszenek, és szeretném ezt még egyszer elmondani, hogy ezt fejezzük ki feléjük. És még egy dolgot szeretnék aláhúzni, bizonyára van értelme a kommunikációt, amelyet az Európai Unió és a Parlament, illetve a Bizottság kialakított, azt át lehet gondolni, meg lehet nézni, hogy ez mennyire hatékony, stb. De különösen az újságíró képzés esetén csökkenteni, ahol éppen ott van a legtöbb probléma, hogy ez a probléma, hogy nagyon sok újságíró a helyi kis újságokban nem is tudják, hogy itt hogyan történik a politika kialakítása ez, kül, ez, kül, ez, ez, ez kifelé is ki kell fejeznünk. Köszönöm szépen, Madame Mavi. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo no voy a repetir. Köszönöm, elnök asszony. Nem fogom megismételni azt, ami elhangzott. Százszerzekben egyetértek az elhangzottakkal. Javaslataim lennének. Úgy gondolom, hogy nem szabad barikádot építenünk, hanem előremutató javaslatokkal kell, hogy előálljunk. Két-három dolog már is eszembe jutott. Először is benyújthatnánk egy dokumentumot, amely összefoglalja a mi állásfoglalásunkat, és összegzi mindazt, ami már elhangzott. Mindenki a tagállamában egyeztetne a kulturális miniszterével, meg, és az egyéb kompetens miniszterekkel, és akkor így a tagállami szintről konszenzus formájában lehetne ezeket az igényeket benyújtani. Tehát beszéljünk velük, hát tudjuk, hogy lehet velük beszélni, tudjuk, hogy egyetértenek velünk, és ezt a levelet át küldjük el az egyetemi szövetségeknek, a szülői szervezeteknek, a tanári szervezeteknek, írjuk meg nekik, hogy ez meg ez történik. Persze megértjük, hogy válság van, és megértjük a költségvetést bővíteni nem lehet, de a célok az oktatás, a továbbképzés, próbáljuk meg tényleg egységesen föllépni. Úgy gondolom, hogy tényleg ez lenne a leghelyesebb út. Tehát indítsunk be egy ilyen fajta akciót. Tehát ne legyünk ellenségesek, nem mondjuk azt, hogy elegünk van ebből, és ellene szavazunk, hanem próbáljuk meg ezt az utat járni. Valóban ez egy felhívás volt forradalomra, ugye? A te oldaladon vagyok. Csak az a baj, hogy otthon mindenki szabadságon van, és senki nem fog bennünket meghallgatni az iskolában, úgyhogy szeptemberre kell, hogy legyen javaslatunk. Ennek ellenére csinálunk valamit, és persze az embereket azzal is lehet ideges, idegesíteni, hogy megpróbálunk a nemzeti szervezetekben valamit csinálni. Akkor erről majd beszéljünk később. Biszki kolléga. Az, hogy a kultúra területén akarnak spórolni, az szomorú. Az, hogy az oktatás területén, az pedig nyilvános csalás. Ez az európai közvélemény megvezetése. Az EU 2020-as stratégia képzésről beszél, nagyon sokat beszélünk oktatásról. És azt mondom, hogy ez csalás, ez nyilvános csalás, és ezt így nevén kell nevezni. Az oktatáson képviselően nem szabad spórolni azt várom el, hogy Európa ne merevedjen múzeummá, hanem legalább annyit tudjunk kiadni erről, erre, mint Malajzia vagy akár Kína a, a GDP arányában természetesen. Ja, Problem is. Igen, hát ugye az a probléma, hogy a képzésbe való befektetés az csak kés, később lehet látni, a következő választások után, vagy az, azt követő választások után. És ugye nagyon sok kollega csak a következő választásokig lát és gondolkodik előre, ez meg lehetősen emberi dolog, de hát sajnos ez így van ezzel együtt a nyilvános csást az jó hangzik. Rene asszony. Rövid, rövid leszek. <clears throat> Köszönöm szépen. Esetleg az érveléshez segíthet, hogyha azt mondjuk, hogy a Lisszaboni szerződésen keresztül ugye új kompetenciákat kaptunk, például a sportterületén, ezt örömmel bejelentjük, és akkor utána a végén nem fogják megérteni, hogy még annyi pénzünk sincs, hogy az alapvető dolgokat megcsináljuk. Tehát ezt a bizottságnak el kellene mondani. És azt hiszem, hogy tényleg tehát új kompetenciákat kapunk, de utána semmit nem csináltunk, ez egy kicsit komolytalan. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, valóban eddig jog alap nélkül sokkal több pénzt tudtunk adni a sportra, mint, mint most, hogy van alapunk, ez kicsit értetetlen. Utolsó hozzászóló, Szver úr. Köszönöm, elnök asszony. Ami a költségvetési kérdéseket illeti, szeretném ezt kiegészíteni azzal, hogy ez nagyon rossz üzenet a tagállamok felé is. Hiszen a válság miatt és más okok miatt ők maguk is csökkenteni fogják emiatt aztán az oktatási és kulturális költségvetésüket. Ez itt a probléma. Ez egy olyan tendencia, amely a tagállamokban is ki fog utána fejlődni. Nem csak a mi költségvetésünkről van szó. So, Jó, a bizottsági a szó most. Nautz. Monsieur Nautz, a szó. Köszönöm. Rövid leszek. Először is szeretném megköszönni az önök támogatását a mi javaslatainkhoz. Egyetértek mindennel, ami elhangzott a tanács által javasolt költségvetési csökkentésekről két okból. Politikai okból, hiszen ezen programok egyértelműen a 2020-as stratégiát támogatják, és ezért nem szabad csökkenteni őket, és technikai okokból is sok problémát jelent nekünk az, amit a tanács javasol. Vannak olyan megtakarítások, amelyeket az igazgatási tételeknél javasolnak. Ez azt jelenti, hogy innentől már mi nem fogjuk tudni végrehajtani a joganyagot. Például az EIT, egy új zászlóshajós kezdeményezés, az EIT fel tartására is 2010-ig azt gondolják, hogy csak hogy 2011-től már le kellene csökkenteni a költségvetését. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve ez nem lesz működőképes. Másodszorban elnök asszony is mondta, a kifizetési előirányzatok csökkentése. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk majd eleget tenni a kötelezettségeinknek. Vannak kötelezettségvállalásaink, több éves projektjeink, amiről már önök is beszéltek. Ez azt jelenti, hogy az év végére nem lesz elég pénzünk arra, hogy kifizessük, amit ki kell fizetnünk. Azaz, késletetni kell a kifizetéseket, emiatt majd kamatokat fizetni, tehát ezzel nem fogunk semmit megtakarítani, ez még több pénzbe fog kerülni, tehát ennek így nincsen értelme. Ezt akartam elmondani, köszönöm. Na. Thank you very much. Uh, very brief. Uh, Köszönöm szépen. Share, uh... Rövid leszek. Teljes mértékben osztjuk a kommunikációval kapcsolatban elhangzottakat. Úgy gondolom, hogy a kommunikációs oldalán egy kicsit sikeresebbek vagyunk. Uh, másfél milliós előirányzatot csökkentettek, tehát nem volt olyan jelentős a csökkentés, de az indoklás az ugyanaz, mint az oktatás és a kultúra esetében. Nem tudom, hogy itt és most kell -e ezt elmondanom, de elég furcsa módon a tanács 4 milliós növelést javasolt az az Auschwitz intézet számára előkészítő tevékenységre. Az Európa az állampolgárokért program keretében történne mindezt. Most vizsgáljuk ezt a helyzetet, hogyha a parlament támogatja ezt a keretemelést, akkor valószínűleg mi is át fogjuk ezt venni. Két konkrét megjegyzésem van még a kommunikációval kapcsolatban. Az European Public Spaces, hogyha önök is egyet értenek, akkor három új részprogramot szeretnénk indítani, ehhez is plusz pénzre van szükség, és a hálózataink számára is szeretnénk több pénzt szállni azért, hogy a koordinációs tevékenységet a hálózatokon keresztül tudjuk támogatni. Minden esetre minden egyéb elhangzottal egyetértünk, és az önök támogatásával mindent megteszünk azért, hogy a kommunikáció területén jobb legyen Európa fellépése. Köszönöm. So, here we are. Jó, hát akkor ez van. Kedves kollégák! Nem sokára átadom a szót Mártinnak. A, ahogy én látom most a dolgot, nem igazán van más választásunk, mint hogy a bizottságnak javaslatát kövessük a, a budget line-ban. Ők, ők tudják, hogy mennyit kell kiadnia, hogy mennyit ígértek, hogy végül mi a helyzet, és nem tudnak fizetni, utána ugye késdelmi kamatot kell fizetni, mert csak később tudnak fizetni. Ez azért kicsit őrület. Dühös vagyok. Azt hiszem, hogy a tanács itt valóban kicsit uh, átvert bennünket, úgymond, és ezt világosan meg kell mondanunk. Tessék? Mikrofon nélkül beszél a hozzászóló. Vado Kestendárer rád. tegnap itt volt a tanács, akkor te nem tudtál itt lenni. Tegnap itt volt a tanács. Tehát tegnap itt voltak a tanács képviselő, és a csillagos eget is megígérték. Persze a tanács nem tett róla. Szerintem a belgiumok, vagy a, a belgák ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, és, és ők azt gondolják, amit mondtak. De hát van ugye 26 másik tagállam, vannak azok között nagyok és kövérek, és semmi. Csökkentünk. lehet, hogy ez valami fegyegetés volt, tehát valahol ki akarnak venni pénzt, tudják, hogy itt eh, adott helyről nem tudnak pénzt elvenni, és akkor megpróbálnak játszani velünk. De hát nem szabad belemenni ebbe a játékba. Jó, azt hiszem, hogy itt valóban nagyon határozott szavakat kell találnunk, és, és azt fogom csinálni, meg, hogy ha megengedik, hogy a bizottság elnökeként minden kormánynak írok egy levelet. És azt fogom mondani, hogy a saját magukat verik át, és hogy volt az előbb, hogy mondta nyilvános csalás, vagy nyilvános átverés? Igen, nagyon szép szép volt. Nem mondom meg, hogy, nem mondom meg, hogy Biszki úr mondta ezt, mert otthon akkor gondjaim lesznek ebből, de mindenképpen jónak találom a, ezt a kifejezést, és használni fogom. Valóban nagyon jó, de Németországban azért óvatosnak kell lennem. igen, nem, nem, nem, nem kell mindig megmondani, hogy ki az, aki föltalálta a dolgot, hogy kitalálta, hogy ő is, ő is, is más mondott az előbb. Jó, tehát akkor kedves barátaim, kemények leszünk, szigorúak leszünk, de hát ez, ez szimbolikus. Utána azt fogják mondani, hogy ki ez, aki ír nekem hülyeség. De szeretném, hogyha ezeket a leveleket e, nyilvánosságra hoznánk, és a, és a újságoknak is el fogunk küldeni. Aztán meglátják, hogy átveszik-e vagy nem. És mindenkit szeretnék megkérni ennek között, hogyha valakinek van lehetősége a saját kormányánál e, egy-két szót szólni az ügyben, hogy nem vasárnaponként kell beszélni a, a képzésre oktatásról, és a hétfőn pedig levenni a kocsikat. És most megadom Mortennek a szót. Tessék, légy szíves, mondd el, hogy mi a helyzet. Yeah, well, I can... Biztosíthatok mindenkit arról, hogy extra költségvetési keretet erre nem fogunk elérni. Itt félreértés lehetett. Tehát extra keret erre nincsen, nincs plusz sor erre. Úgy látom, hogy a mandátum egyértelmű, és mindenki támogatott. Az elnöki javaslat is nagyon jó, úgyhogy itt lépnünk kell. Úgy gondolom, hogy a tagállami szinten történő fellépés jó elképzelés. Néhány szót szeretnék szólni, reagálni a kollégák megjegyzéseire. Fahán asszony beszélt az újságírói képzésre elkülönített kerek csökkentésére. Én ezt nem említettem, de a véleményemben szerepel. Úgyhogy biztosítom önt arról, hogy ez szerepelni fog a dokumentumban. Nem látok képviselőt a tanács részéről ma. Úgy gondolom, hogy az alsóci kérdést később kell, hogy egyeztessük. Térjünk erre mindenképpen vissza. Természetesen ez is egy fontos téma. Egy új árnyék előadói ülést fogok tartani, majd augusztus végén megpróbálom ezt megszervezni. Augusztus 31-ére tervezem ezt, hogyha ez megfelel mindenkinek és akkor újra összegezzük a helyzetet. Ennyit szerettem volna mondani. Egyértelmű volt számomra a jelzés a bizottság részéről. Köszönöm. Oké. Okay. Then... Rendben van, akkor ezt a pontot zárjuk be, és ezt a sajnálatos vagy szomorú vitát is zárjuk be. Ja, igen. Um, július 23-a a módosítások benyújtásának határideje, tehát jövő hét, utáni hét. 9-es pontra térünk át. A gyermekek szexuális zaklatása, a szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia. Kámerévert asszony kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A rendkívül szomorú költségvetési téma után egy másik szomorú témára térünk át Európában. Ez az úgynevezett irányelvi javaslat a gyermekpornográfia megelőzésére, illetve legyűlésére. Szeretném elmondani, hogy milyen jelentős módosító ügyetványokat javasoltam a véleményembe. Elsősorban itt arról van szó, hogy azt javaslom, hogy a gyermek definícióját és a gyermek pornográfiát ne definiáljuk, tehát ezt a két definíciót tegyük meg, hiszen ezt, igazán, ezt már nagyon világosan meghatározták más helyen, és így például Németországban a gyermekek alatt minden olyan személyt értenek, aki 14 év alatt van. Az irányelvjavaslat másról asszony részéről viszont azt mondja, hogy 10, tehát, hogy 18 év alatti személyeket tekintsünk gyermekeknek, és azt hiszem, hogy nincs igazából értelme hogy így belenyúljunk abba a különböző rendszerbe, amit az, azokban a rendszerekben, amelyeket a tagállamokban alkalmaznak, mert ez azt jelentené, hogy ha mindenkit gyermeknek gondolunk, aki 18 év alatt van, akkor sok tagállamban meg kellene változtatni a definíciót, ezért javasolnám azt, hogy beszéljünk arról, hogy 18 éven aluli személy, és ne egy európai szintű gyermek fogalmat vezessünk itt be. Ugyanez igaz a gyermekpornográfiára, mert eb, ennek a fogalmak az esetében az irányelv rendkívül ellentmondásos, mert egyrészt megpróbálnak, megpróbálnak egy saját definíciót kialakítani, ugyanakkor azt is megállapítják, hogy a definíció globális és európai szinten nem egységes. Tehát nem gondolom azt, hogy a saját definícióra lenne szükségünk. Um, Továbbá a különböző szervezetek mindig elmondják, hogy a gyermekpornográfia szó már igazából kicsit elvesztett a jelentését, tehát ezért világosan el kell mondani, hogy tehát ezért azt gondolom, hogy valóban a 18 év alatti személyeken elkövetett szexuális cselekményekről beszélhetünk. A második pont esetében pedig um, a jogi személyeknek a, a jogi felelősségére szeretnék utalni. 11-es, 12-es cikk, és itt arról beszélünk, hogy jogi személyeknek mi a, a büntetés. Tehát a illegális programjáfanyagok terjesztése, kizsákmányolás, és a többi, és a többi, ez általában nem szervezeten folyik, tehát például, hogyha egy ifjúsági szervezetben történik az ilyen, akkor azt általában egyes személyek csinálják. Tehát nem lenne helyes iskolákat, fiatal ifjúsági szervezeteket, vagy akár más szervezeteket közvetlenül büntető jogilag megbüntetni olyan cselekményekért, amelyeket egyes emberek követtek el ebben az adott szervezetben. Németországban nincs is a jogi személyeknek ilyenfajta büntetőjogi felelőssége. A harmadik pont az az, hogy a szexuális zaklatás, vagy szexuális kizsákmányolás gyanúja esetén mi a teendő. Talán már elmondtuk azt, hogy esetleg konkrét megfogalmazásokról kellene elgondolkodni. A 15-ös cikk 2-es bekezdésében jelen pillanatban a el, el, el, szerintem ezt el kell utalni, el kell utasítani, hiszen a, e, a zaklatott vagy kizsákmányolt embereket kikérdeznék arról, hogy e, milyen kapcsolatban álltak az őket e, zaklató szeméről. Ez egy pótlagos nyomá helyezni ezekre az emberekre, és hogyha utána még különböző kérdésekre kell válaszolniuk, arról, hogy mit tudtak erről, mit tudhattak erről, akkor azt tudjuk, hogy például rokonok esetében, szülők esetében ez egy pótlólagos teher lenne. És az a, az a, az a kockázat is felmerülne, hogy, hogy esetleg nem az igazat mondják. Tehát tudom, hogy ez rendkívül nehéz, de talán találunk valamilyen érdemes, értelmes középutat, hogy világosan tegyük, hogy természetesen a társadalomnak van felelőssége ennek során, és, a, és arra, fel is van felelőssége, hogyha gyanúról van szó, akkor csináljunk valamit, de azért a, az áldozat védelmében is nem szabad extra nyomást helyezni az áldozatokra, és a különböző szervezeteket sem szabad olyan helyzetbe hozni, hogy hogy igazából elveszítsék a beléjük vetett bizalmat. Továbbá azt is javaslom, hogy a konkrét büntetés kiszabást ne tegyük bele az irányelvbe. Az valóban nagyon fontos, hogy az egyes tényállásokat egységesen definiáljuk Európa szinten. Azonban nem tűnik megvalósíthatónak számomra, hogyha azt mondjuk, hogy minimum ennyi és ennyi idő legyen a, a büntetés Európa szinten, mert véleményem szerint ez egy jelentős belenyúlás lenne az egyes tagállamok büntetőjogi rendszerébe, és ez meglehetősen megkavarná az embereket és a tagállamokat. Nem igazán érthető, hogy a hármas cégben lévő bűncselekmények miatt miért legyen magasabb vagy alacsonyabb a büntetés, mint mondjuk Németországban a, a, a gyilkosság esetében. Tehát rendkívül különböző jogi tradíciók vannak az egyes tagállamokban, és ezeket a büntető jogi rendszereket, és, a, és tehát például az, hogyha gyilkosság versus szexuális zaklatás, tehát az, hogy, az, hogy mondjuk például Németországban a, a gyilkosságot kevesebb börtönbüntetéssel büntetik, mint, mint ebben itt a szövegben a szexuális zaklatást, ez nem igazán lenne érthető. Tehát még egyszer akkor meg kellene változtatni a tagállamokban a rendszereket, ez kicsit nehéz lenne, ezért hát azt javaslom, hogy mondjuk azt, hogy bár szükségünk van egy egységes definícióra a bűncselekmények meghatározásakor, és hogy a tagállamokat felhívjuk hogy arra, hogy a, a bűncselekmények súlyosságától függően büntessék meg az elkövetőt. Ezért tehát azt gondolom, hogy a 13-tól 20-as cikig tartó részben az áldozatvédelemről van szó, ez helyes, értelmesnek is tűnik, azonban bizonyos részekben még úgy tűnik, hogy nem igazán érett a szöveg, illetve hogy nem is fog át mindent. A megelőzési aspektust azt jobban bele kellene vonni a szövegbe, például a média kompetencia is ide tartozik, az, hogy a fiatal embereknek mondják el, hogy mit jelent mit jelent mit jelentek a különböző tartozó szakszavak, az internet tehát mik található meg nekem az szülőm, a szüleim is például nekem elmondták, hogy mi a teendő akkor, hogyha mutogatós bácsival találkozom, vagy exhibicionistával találkozom. És ugyanúgy, ahogy azt nekem annak idején a tanárnő vagy az anyukám elmondta, hogy egy ilyen helyzetben hogyan kell viselkedni, ma ugyanúgy a gyermekeknek meg kell tanítanunk, hogy bizonyos helyzetekkel az interneten hogyan ö, bánjanak, szociális hálókkal, tehát a, a különböző internetes szociális oldalakkal hogyan bánjanak, mi van akkor, hogy hogyan tegyék nyilvánossá a személyes adatait, adataikat, a, a prevenció, tehát a javaslatban igazából nem merül fel, tehát egy, ennek megfelelő módosító indítványt még be fogok nyújtani, és hálás lennék az önök javaslataiért, ötleteiért, mert a prevenciót mindenképpen erősíteni kell. Hatodik eh, és utolsó gondolat. Ez valószínűleg itt a parlamentben, nem csak a parlamentben, hanem a tagállamokban is eh, számos vitához vezetett már, és fog is a jövőben. Ez az a kérdés, hogy Európa szinten a, a a lezárás, lezáró szoftvereket vezessük be, én azt gondolom, hogy a letiltás az, az nem segít semmilyen gyereknek se. Tehát, hogyha egy bizonyos weboldalakat csak letiltunk, az nem segít. Tehát ez egy, nem egy valós vita, és nagyon sok jelent, jelentés nagyon gyorsan reagál, még pedig úgy reagálnak, hogy azt mondják, hogy töröljék ki ezeket az oldalakat egyáltalán, például a Kanadában is ez a helyzet van azonban olyan, vannak azonban olyan államok is, ahol a letiltás az működik. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyekben ez már működik, tehát a tiltott tartalmak továbbra is megvannak az interneten, nem tűnnek el, csak nehezen, vagy nem áll, állnak rendelkezésre. Tehát bizonyos weboldalaknak a letiltása igazából még mindig infrastruktúrát feltételez, amelyet cenzúrára lehetne hát amelyet cenzurálni lehetne, és amely bűncselekményekkel kapcsolatos lehet. Tehát ezek alapján azt gondolom, hogy ezzel túlságosan messzire mennénk. Tehát egy értelmes rendszerre van szükségünk, amit meg kell találnunk, a gyermekeket védeni kell, a bűncselekményeket nemzetközi szinten kell megszüntetni, üldözni, és a gyermekeken elkövetett szexuális cselekmények ellen kell küzdenünk, a megfelelő büntetést ki kell szabni nemzetközi szinten, de azt gondolom, hogy a kommunikációnak a korlátozása és egy európai szintű cenzúra infrastruktúrának a kialakítása nem megfelelő, nem ezt kell csinálni, tehát azért kell küzdenünk, hogy az internet továbbra is egy szabad kommunikációs médium maradjon, Persze vannak olyan tagállamok, amelyeknek már megvan ez a fajta letiltási infrastruktúrája, ezt, vagy cenzurálási infrastruktúrája, ezt nem lehet megtiltani nekik, de legalább próbáljuk meg, hogy európai szinten kötelezően be kelljen vezetni egy ilyen infrastruktúrát, a, a tiltott tartalmakat törölni kell az internetről, ez nem kérdés, olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. Bizonyára ez egy vitatott pont, minden frakció fog erről sokat vitázni, de azt gondolom, hogy az azért is fontos, mert itt nem csak gyermekpornográfiáról van szó, hanem ez egy alapvető vita, amelyet sok más területen is folytatunk. Egyelőre ennyit szerettem van mondani, várom a megjegyzéseket, véleményeket, és remélem, hogy közösségi szinten ezt az irányelvjavaslatot jó irányba tudjuk terelni, és jó módosít tásokat fogunk tudni rajta megtenni, és ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a gyermekpornográfia európai szinten sikeresebben elküzdhető legyen. Köszönöm, Köszönöm szépen, Kama Evert. Frau Verheyen. Frau Vorsitzende, ich möchte zu... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jó együttműködésért. Már előre, mert nem csak tegnap, hanem azelőtt is ragaszkodunk ahhoz, hogy eh, kicseréljük a véleményünket, még akkor is, hogyha vannak különbségek a véleményünkben, mint ahogy azt eh, az előadó asszony az előbb elmondta. Eh, bizonyára ez a frakciók között továbbra is meg lesz ez a fajta véleménykülönbség. Sok fontos dologról beszél a jelentés, ez a, igen, a jelentés. Bizonyos dolgokat meg kell erősíteni. Kamerévát asszony erre egyébként már utalt, ez a például a prevenció kérdése, tehát Valóban jobban kell foglalkozni az fiatalok oktatásával, képzésével, akik gyakran az internetet, mint médiumot nem ismerik teljes mértékben, nem tudják milyen veszélyek fenyegetnek, és ezért a gyermekeiknek nem mondják el, hogy mit tegyenek bizonyos helyzetekben. Különösen a, a prevenció az irányelv javaslatában Kamerévert asszony esetében nem kerül elő azért, mert azt mondja, hogy ez a tagállamok feladat, azonban azt gondolom, hogy ha ez egy európai irányel, akkor igenis legalább követeljük azt, hogy a tagállamok részéről többet szeretnénk hogy elvárni és látni. Egy másik dolog, amit Ebben viszont egyetértünk Kamer Évert mondja, az, az a gyermek definíciója az egyes nemzetállamokban különbözőféleképpen határozzák meg a gyermek fogalmát, fogalmat 12-16 év a határ, és ugye mindig gyermekről beszélek, akkor rendkívül nyilván nehéz az, az egységesítés, hogyha pedig a preambulumban már megjegyzem, hogy gyermek alatt minden 18 év alatti személyt értem, akkor ezt már eleve így ki lehet fejezni, hiszen a különböző büntetőjogi rendszerek is másképpen büntetik a bűncselekményeket, és így tehát meg tudnánk hagyni a tagállamoknak az autonómiájukat ebben a tekintetben. Egy második dolog, ami szintén fontos, és amiben egyetértünk, az a, a bűncselekmények keretei, a, bűn, a büntetés keretei. Azt gondolom, hogy ezt nem csak, hogy törölni kell, hanem el kell mondani világosan a tagállamoknak, hogy, hogy ők a saját büntető jogi rendszerükön belül vegyék figyelembe a bűncselekmény súlyosságát. Például Németországban nagyon sok ö, ítéletet ö, felfüggesztetten felfüggesztetre ö, bocsátanak ki. Ez adott esetben nincs, adott esetben nincs is büntetés. Tehát, hogyha például ö, gyermekek elleni szexuális bűncselekményről van szó, azt lehet, hogy nem ö, arra lehet, hogy nem lehetne érvényes a felfüggesztett büntetés. Tehát ö, valóban mindenkinek figyelme kell venni, minden tagának figyelme kell venni a bűncselekmény súlyosságát. És egy, egy további gondolat, amely, amelyel kapcsolatban bizonyára eltérőek lesznek a vélemények. Ez az a téma, hogy mit csinálok az interneten terjesztett képekkel. Ugye van számos weboldal, amit, amiket ugye le lehet hívni, de ezek százalékosan meglehetősen alacsony részét képezik a gyermekpornográfiának. A nagy része az a P2P rendszerekben, chat szobákban zajlik, ahova úgymond belépő kell, tehát ahova, ahova már valakinek szintén anyagot kell biztosítania, hogy kapjon másoktól. A letiltás sem biztos, hogy megfelelő, mert akkor mindent azonnal, vagy mindent rögtön kontrollálni kellene a levelezést elkezdve. Ezért tehát azt gondolom, hogy a fő prioritásunknak annak ellenére, hogy azokat a szervereket, ahol ezeket a tartalmakat tárolják, ott törölni helyben. Ez persze nem könnyű. Hogyha például ilyen phishing oldalak vannak, ahol a különböző banki adatokat banki adatokat tárolnak, lopottakat, higgyék el, hogy két óra alatt azokat eltörlik, vagy, vagy kitörlik. Az esetben a gyermekpornográfiai oldalakat viszont nagyon sokáig tart, míg, míg törlik, több hét akár, tehát ez attól függ, hogy mennyire jó a kooperáció. Az Európai Unión belül tehát nekünk arra kellene koncentrálnunk, hogy ennek a munkának a koordinálása, tehát a weboldalak törlése, az meglehetősen gyorsan menjen, hogy gyorsan hozzáférjünk a szerverekhez, és hogy Európában ezeknek az anyagoknak a nagy részét töröljük ki az internetről, és ne csak tiltsuk le a weboldalakat, hiszen sok esetben ezt a tiltást néhány perc alatt, néhány klikkel meg lehet kerülni. Tehát nem biztos, hogy ez a problémának a megoldása. És nekem az a problémám, hogyha törvényileg előírjuk azt, hogy hogy hogy a letiltás a probléma megoldása, akkor a szükséges erőfeszítések már nem biztos, hogy legendőek lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy prevenció és a weboldalak kitörlése, ez a megoldás. Viszont, hogyha se nem tudok weboldalakat törölni, sem a prevenciót nem igazán tudom megoldani, akkor, akkor, akkor az nem jó, és a tagállamoknak kell ilyen esetben átengedni azt a lehetőséget, hogy ezt, ezt valahogy megoldják. És ehhez kellenek azok a feltételek, amiket más csomasszony is elmondott. További fontos pont, ahogy azt már a SWIFT egyezményi kapcsán az Egyesült Államokkal is megtettük, az Egyesült Államokkal kellene beszélnünk arról, hogy a gyermekeknek az uh, szexuális zaklatása uh, területén mit tegyünk, hiszen sok esetben tudjuk, hogy az anyagoknak a nagy része amerikai szervereken tárolódik, és ezt az Európai Uniónak is figyelme kell vennie. Amúgy még néhány megjegyzésem lenne, amelyről, amelyről egyébként már beszéltünk. Ezzel a jelentéssel Szeretném felkérni a bizottságot, mondja az elnök asszony, hogy figyeljen oda, nagyon fontos dologról van ugyanis szó. Köszönöm szépen. Äh, a bizottság részéről Szinyos Kuriának adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik én előttem hozzászóltak a témához. Rövid leszek. Egyetértek a definíciós témával ennek az indokait elmagyarázták. Egyes tagállami szabályozások eltérnek, például a kiskorú definíciója tekintetében. Teljes mértékben egyetértek abban, hogy hangsúlyozni kell a megelőzést ebben a témában. Hasonlóképpen úgy gondolom, hogy nagyobb figyelmet kell, hogy szenteljünk a támogatás, a sértettek támogatása témájára. Továbbá úgy gondolom, hogy pontosítani kell, hogy ezeknél az aspektusoknál hogyan tudunk cselekedni. Pontosan meg kell határoznunk, hogy az elsődleges cél a tartalmak eltávolítása, a gyermekpornográfiás tartalmak törlése a hálózatról. Ez alapvető. Van egy tiltási kérdés, azt pontosítanunk kell, hogy a tiltás, a letiltás az lehetne egy ideiglenes intézkedés, főleg olyan országok esetében, amelyek nem uniós tagállamok. Ugye sokszor bonyolultabb ilyen esetben a beavatkozás. Egyébként az esetek nagy része pontosan ilyen országokban bejegyzett tartalmakra vonatkozik, amelyek nem uniós tagállamok. Aztán a, a cenzúra, ezt a ettől a terminustól mindannyian félünk, hiszen ez a szabadság korlátozása lenne. De hát nem szabad belemennünk a filozófiai vitába, hogy mi is a szabadság. Ugye a szabadság nem azt jelenti, hogy mindenki azt csinálhat, amit akar, ezzel sok filozófus foglalkozott. Itt szégyenletes helyzetekről van szó mindenféle szempontból. Tehát még egyszer mondom, a tartalmak eltávolítása, a letiltás ne legyen a végleges megoldás, a letiltás akkor legyen átmeneti eszköz, amikor nehéz vagy lehetetlen a tartalom eltávolítását megoldani, hiszen nem uniós tagállamban bejegyzett tartalomról van szó. Mindannyian tudjuk, hogy több gyilkosság is bekövetkezik, tehát nagyon súlyos bűncselekményekről van szó, sajnos továbbra is ezek az esetek előfordulnak. Úgyhogy a letiltás az csak mint a utolsó megoldás legyen, mint lehetőség. És egyébként még egyszer mondom a sértettek támogatását. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Biszki kolléga. Köszönöm. Az én hazámban, amit meg lehetett tiltani, azt már megtiltották. Mi volt ennek az eredménye? Hogy a tiltások nagy részének nem is volt konkrét hatása. Ezt bevezetőként szeretném csak mondani a, a, ugye az internetes témákkal kapcsolatban a Németországban. Nagyon pontos a, a jogszabályok az internetes tartalmak tekintetében, de a végrehajtás területén hiányosságok vannak. A gyermekpornográfiás problémák ugyanúgy továbbra is fennmaradtak. Úgyhogy a jogalkotása párhuzamosan szinte növekedett a visszaélések száma. Ezért Pontosan ezért azt javasolnám, hogy készítessünk egy európai szintű tanulmányt annak elemzésére, hogy a jogalkotási eszközök, illetve a tiltásoknak milyen a hatékonysága. Jelenleg nem mondhatjuk azt, nem tudjuk, hogy mennyire hatékonyak ezek a jogi eszközök, mert sok új probléma most merül fel tehát a, gyakorlatilag a jogalkotás le van maradva a technikai fejleményekhez eh, képest, és ez érvényes a gyermekek kizsákmányolása, illetve a gyermekpornográfia esetében is. Hiszen sokszor nem volt még a múltban tisztázott, hogy mi, mi tiltott, mi szabad, tehát pontosan fel kéne mérnünk a helyzetet azért, hogy esetleg néhány év múlva azt mondhassuk, hogy a jogalkotási eszközök bizonyos területeken hasznosak voltak, más területeken nem voltak hasznosak. Tehát nagyon jó lenne, hogyha készíthetnénk egy ilyen elemzést. Köszönöm, Renek képviselő. Én, mint ügyvéd szeretnék hozzászólni a témához, hiszen nagyon jól ismerem a jogi helyzetet, és a jogi, illetve büntető jogi aspektusokat. Sok mindent teszünk mi azért, hogy az áldozatokat támogassuk és védjük. Itt például sokszor bizonyíték hiányában szabadon bocsátják a, a bűnelkövetőket. Aztán mondjuk a, a nagybácsi felhívja az unoka húgot, és mondjuk egy ilyen jellegű telefonbeszélgetés bizonyítani kell, akkor arra nincsen lehetőség, úgyhogy sajnos sokszor nincs lehetőségünk, hogyha nincs ítélet, és nincs büntetőjogi szankció, bizonyíték hiányában, akkor nagyon nehéz az áldozatokat is védeni. Ez az egyik probléma, amit a gyakorlatomból el tudok mondani. Aztán a bíróságok önállósága, autonómiája a következő kérdés. Az Egyesült Államok Ban folyamatosan kiigazítják a büntetőgi intézkedéseket. Németországban nemrég folytatunk le egy vitát, például az iskolai visszaélésekkel kapcsolatban, és a egyházi visszaélésekkel kapcsolatban. De nem szabad túl szabályoznunk mindent, mert akkor, ha így fogalmazhatok, inflációs hatása lesz mindennek, és nem is fogjuk tudni segíteni a sérteteket. Nagyon sok eljárást ismerek, például a vállást, vállópereket, sokszor ilyenkor is előveszik a szexuális visszaélésnek a szexuális visszaélés, mint indokot, de ezt nem tudják bizonyítani És azt se szabad elfelejtenünk, hogy a média nagyon sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, de sokszor nagyon súlyos helyzetbe viszi az egész család számára egy nehéz helyzet alakul ki, pontosan a média hatása miatt, akár egy vállóper esetén is. Úgyhogy ezt nem szabad ösztönöznünk. Meg kell találnunk a megfelelő között a Develavova kolléga. Köszönöm szépen. Hogyha 12, óra, 12 éves gyerekekre gondolok, és már milyen fajta szexuális tapasztalattal rendelkeznek, megérthetjük, hogy nagyon könnyen áldozatává válnak a felnőtteknek. Hogyha a mai gyerekeket nézzük, akár már a hat éves gyerekek is rengeteg időt töltenek az internet előtt, és gondoljunk arra, hogy mit láthatnak, milyen tartalmakhoz férhetnek hozzá az interneten keresztül. Úgyhogy ösztönözünk el a tagállamokat arra, hogy a szexuális nevelést egész korán már az általános iskola alsó tagozatában kezdjék meg, mert a gyerekek egyre inkább kivannak téve az ilyen hatásoknak. Thank you. Na, köszönöm szépen azt kell biztosítanunk, hogy a gyermekeket és a sértetteket védjük. Ez a legfontosabb a kérdésekkel kapcsolatban. Természetesen a visszaélés, az aklatás, megelőzése az egyik kulcskérdés, de az illegális képpiacokat is le kell állítani. Hatékony, gyors döntéseket kell hoznunk azért, hogy ez meg is történjen. Természetesen a törlés is egy opció, az első számú opció ezzel kapcsolatban. Persze ezt nagyon rövid időn belül kell elérhetővé tenni, ekkor valóban meg kell nézni, hogy hogyan lehet blokkolni, amit az Egyesült Királyságban az ISP-kkel önkéntes alapon működtetjük, hiszen azt kell biztosítani, hogy a lehető leggyorsabban tudjunk lépni, és nem hiszem, hogy van megfelelő infrastruktúra arra, hogy elég gyorsan lehessen blokkolni valamit hogyha egy információ valahol elérhető, akkor a gyermek zaklatása folytatódik, és ezt kell biztosítanunk, hogy ez megszűnjön. Ami a 15-ös cikket illeti, mi szerint bátorítani kell az embereket, hogy elmondják, ami velük történik, és ezt az erkölcsi aspektust kiemelendő, azt gondolom, hogy az adatvédelemre és a névtelenségre is oda kell figyelni azért, hogy tudjuk, hogy milyen terhet viselnek ők maguk. Ami a büntetéseket illeti, ez tagállami hatáskör, de azt gondolom, hogy a maximális büntetési tétel megfogalmazásig, mert a szövegben található, egyáltalán nem jó megoldás. Az EU azt mondja, hogy ez a maximális büntetési tétel, és erre hivatkoznának az Egyesült Királyságban, hogy ezen nem lehet túlmenni, ezt nem tartom jó megoldásnak. Úgyhogy ez tagállami hatáskör, erre kell odafigyelnünk. Thank you very much, Mrs. Köszönöm, Hannibal asszony. Se. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen a sértettekről van szó, ahogy azt mindenki elmondta. Rájuk kell odafigyelnünk. A megelőzés a kiinduló pont. Ezzel kell foglalkoznunk. De sajnálatos módon ez nem mindig működik. És azt hiszem, hogy elég ö, átfogó intézkedések voltak már a múltban is, amelyek nem voltak hatékonyak. Nem értek teljesen egyet Biszki úrral azzal kapcsolatban, hogy nő az aklatott gyermekek száma, viszont többet hallunk róluk, és ez jó dolog, hiszen olyan kérdésről van szó, amivel most már tudunk foglalkozni, amire most már ráébredtünk. És ma is ez aktuális kérdés. Persze a nézet eltérések léteznek, a véleménykülönbségek azzal kapcsolatban, hogy az internetet hogyan tudjuk használni, és hogyan lehet törölni vagy blokkolni tartalmakat. Tudom, hogy nézeteltérések vannak ezzel kapcsolatban, nem csak konkrétan ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de más szakbizottságokban is az internet használatával kapcsolatban. Tehát azt hiszem, hogy a vitában ezt figyelembe kell venni, ezen nézeteltéréseket minden frakció között. És ahogy azt McClarkin is mondta, az Egyesült Királyságban van ilyen blokkoló és törlési lehetőség is, és a gyermekek karitatív szervezete is azt kérik, hogy ezt vegyük figyelembe, mert ők hatékonynak tartják, tehát nekünk is figyelembe kell ezt venni. És a büntetéssel kapcsolatban teljesen egyetértek. Valóban nem a mi munkánk, nem a mi feladatunk megmondani a tagállamoknak, hogy milyen büntetési tételeket határozzanak meg. A szubszidiaritás alá tartozik mindez. Tehát teljesen egyetértek azzal, ami ezzel kapcsolatban elhangzott arra kell emlékeznünk, hogy itt a sértettekről, a gyerekekről van szó. Thank you, Madame Vergia. Köszönöm, Verzsi asszony. Röviden, teljesen egyetértek az előadónkkal az összes kiemelt tengelyel kapcsolatban. Egyebek között a blokkolás hatékonyságáról vagy hatékonyságának nem létezéséről, és hogy milyen veszélyei lehetnek ennek az eszköznek. És azzal kapcsolatban, hogy tiszteletben kell tartani, ha fogalmazhatok így, a tagállamok szubszidiaritását a büntetőjogi intézkedésekkel kapcsolatban. És ki akartam még emelni az oktatás, a nevelés és a megelőzés kérdését. Tehát a neveléssel nagyon sok megelőzést el tudunk érni. Nagyon sokszor a szülőkről beszélünk, de gyakran a gyermekek magyarázzák el a szülőknek, hogy hogyan kell az internetet használni. Tehát sokat beszélünk az iskola szerepéről is, és sokszor elhangzott, hogy az iskolának kell segítenie a gyerekeknek abban, hogy hozzáférjenek az új technológiákhoz. Azt gondolom, hogy az új technológiákhoz való hozzáférés az iskola által, ez rendkívül fontos kérdés ebben a tekintetben, hiszen az iskolán keresztül tudjuk a leginkább elérni a gyerekeket, és a lehető leghamarabb meg kell ezt tenni, hiszen a gyerekek egymás között beszélgetnek, egymás között dolgoznak, és egymást ismertetik dolgokkal, és rendkívül nagy veszélybe kerülhetnek, hogyha nem tájékoztattuk őket előre. Ez nagyon fontos kérdés, és teljesen egyetértek elnézést, nem tudom kiejteni a nevét, Nevedálova asszony véleményével, ami azt jelenti, ami arra vonatkozott, hogy mennyire kiegészítő az új technológiára vonatkozó oktatás és a szexuális oktatás, hiszen valóban ez a két kérdés egymást teljesen kiegészíti. Köszönöm, Verzsia asszony. Matula úr. legate Köszönöm, elnök asszony. Néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Amíg az előző jelentés és sok korábbi jelentésre is szeretnék visszautalni, hiszen folyamatosan beszélünk a, a gyerekek és a számítógép kapcsolatáról. Úgy gondolom, hogy a, nem készítjük fel eléggé a gyermekeinket a számítógép hatásaira. A számítógép az egész életre hat, és a gyermekeink életére ez még inkább igaz. Ugye sajnálatosnak tartottuk az előző esetben, hogy a sportra elkülönített összeget csökkenteni kívánják. A következőt szeretném elmondani. A gyerekek nagyon sok időt töltenek a számítógép előtt. A gyerekek egy harmada elhízott. És aggódom, amikor a jövőre gondolok. Mi fog történni 15 vagy akár 50 év múlva? Lehet, hogy a, meg kéne vizsgálnunk általánosságban a gyerekek számítógép függőségét. Ne értsenek félre, nem alapvetően a számítógépek és a, az internet ellen vagyok. Lehet, hogy különleges, speciális ötleteket kéne, hogy összeállítsunk. Ha nincs pénzünk a sportra, akkor legalább meg kéne próbálnunk a sportterületén például egy eseményt megrendezni. Futás számítógéppel a kézben például ezzel tudnánk szimbolizálni, hogy a számítógépnek milyen erős hatása van gyermekeink életére. És meg kéne azt is néznünk, hogy a következő években mit fog történni. Még azt szerettem volna elmondani, hogy nagyra értékelem a jelentés előkészítését, hiszen a nagyon fontos érzékeny kérdéssel foglalkozik. Köszönöm szépen, Papa Nikola képviselő. Ευχαριστώ κυρία Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak is, és a következő véleményt szeretném elmondani. Nagyon hogy úgy mondjam, erős információt kapnak a gyerekek, vagy hívjuk őket kamaszoknak, mindegy, tehát a 18 év alatti személyek. A szembe kell néznünk a tényekkel. Az a gyerek, vagy az a fiatal, aki hozzá akar férni egy tartalomhoz, hozzá is fog férni, megtalálja hozzá az eszközt. Nagyon nehéz letiltanunk a hozzáférést ilyenfajta forrásokhoz. Ezért inkább azt kellene megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk megfelelően kezelni ezt a kérdést, ahogy ez a jelentés is mutatja. Azt kellene megértenünk, arra kell, hogy gondoljunk, hogy nagyon sokszor ezek az információk rendelkezésre állnak a gyerekek számára, és amikor a gyerekek egyedül otthon vannak, akkor keresnek rá ezekre az információkra. Természetesen sokszor titokban, természetesen nem a szülők előtt és nem a tanárok előtt. Egyedül otthon ülnek a számítógép előtt, vagy, vagy egy olyan helyen, ahol nincsenek ellenőrzés alatt a barátaiknál. Nagyon fontos a szülők szerepe, de sajnos a szülők bár van számítógépük, bár értenek valamennyire a számítógéphez, azért nem értenek annyira hozzá, mint a gyerekek. Sajnos a, az információs technológiának a megértése és a megtanulása esetében nagyon nagy a különbség a gyerek és a felnőtt között. Nagyon fontos, hogy a, az idősebb emberek, a felnőttek a szülők figyelmét hívjuk föl ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék, én is szeretném támogatásomról biztosítani az előadót, és én is azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos a szülők szerepe. A szülőket kell felkészíteni ezekre a kérdésekre, szülőknek tudniuk kell, hogyha bizonyos dolgokat nem ismernek, akkor is felelősségük van, és nem csak az iskolája a felelősség. Úgyhogy szerintem két fronton kell, hogy föllépjünk. Köszönöm. Szeretnék visszatérni arra, amit Biszki úr mondott, ez nagyon érdekes volt. Szerveztünk is egy meghallgatást, és a meghallgatás során sokat beszéltem a résztvevőkkel. Nagyon kevés tanulmány foglalkozik a kérdéssel, és nagyon kevés tanulmány mutatja be a tényleges fejleményeket. Úgyhogy van egy-két felmérés, de ez nagyon kevés. Például elhangzott, hogy 20 ezer és 50 ezer közötti azon letöltések száma, amelyeket le lehetett tiltani. De hát a fiatalok, akik fölrakják az internetre ezeket a disznóságokat, ők rögtön látják azt is, hogy le van -e tiltva a tartalom. És hogyha azt látják, hogy le van tiltva a tartalom, akkor majd fölrakják egy másik szerverre. Úgyhogy a letiltás hatékonysága az nagyon korlátozott mindenképpen rendelkezésünkre kell, hogy álljanak tanulmányok, elemzések, amiket szakértők készítenek, akár az Európol és más intézmények bevonásával is, hiszen vannak olyan intézmények, amelyek nagyon jól ismerik ezt a területet. Úgyhogy mindenképpen kérnünk kell egy ilyenfajta tanulmányt, hiszen meg kell néznünk, hogy az intézkedéseknek milyen a hatékonysága. Bizottság. Alonso Iriatre zu bitten. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Jakub Baratinski vagyok, uh, a szervezet bűnözés elleni részleg vezetője, és teljes mértékben látjuk, hogy mennyire fontos ez az irányelv tervezet, és szeretném kiemelni, hogy ez az egyik eszköz kettő közül a büntető jogi területen, amit a bizottság a Lisszaboni szerződés alapján javasolt, és amelyel kapcsolatban az Európai Parlamentnek is teljes együtt jogalkotói szerepe van. Például már kaptunk eddig is, és a parlamenttől továbbra is számítunk a támogatásra ezen javaslattal kapcsolatban, és bízunk abban, hogy a javaslat minősége tovább fog javulni ezen új jogalkotói eljárásnak köszönhetően. Most akkor rátérnék magára a témánkra. Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a rendkívül gyümölcsöző vitát. Talán nem tudok minden kérdésre válaszolni, de a legfontosabb kérdésekre szeretnék most koncentrálni. Először is, kérem ne feledjék, hogy elég sokat foglalkoztunk érthető okokból a blokkolással, a blockinggal. Az irányelvben újdonság, hogy egy holisztikus megközelítést akarunk képviselni a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatban. És az irányelv különböző rendelkezéseket gyűjt össze a hagyományos büntetőjogi megközelítéssel, a különböző sértetteket támogató intézkedésekkel és egyéb megelőzési intézkedésekkel is ki akarjuk egészíteni ezt, a, ezt az instrumentumot, és lehet, hogy ennek, ez az oka annak, hogy miért korlátozottnak tartják bizonyos szempontból azt. Ezen szörnyű bűncselekménnyel kapcsolatban azért akarunk külön jogalkotni, mert az internet, az online környezet és az internetnek köszönhető bizonyos formák, mint az online grooming vagy szexualitásra való felhívás miatt kell ennyire komolyan foglalkozni ezzel a kérdéssel, és a bizottság is állandóan foglalkozik vele, és állandóan emlékeztetjük mindazokat, akik a javaslatainkhoz hozzáférnek, hogy a holisztikus megközelítésre figyeljenek oda ezen instrumentum kapcsán. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy alapvető nyilatkozatot tegyünk a gyermekpornográfiával kapcsolatban. A bizottságban felmerült a kérdés, hogy egyáltalán használjuk-e a gyermekpornográfia kifejezést, hiszen félrevezető, mert nem pornográfiáról van szó. Valójában a gyermekpornográfiáról, amikor beszélünk, akkor a gyakorlatban a gyermekek szörnyű zaklatásáról, kizsákmányolásáról van szó, ami a hétköznapokban történik. Ez a gyermekpornográfia. És a nemzetközi instrumentumoknak megfeleltetés miatt döntöttünk úgy, hogy a gyerekpornográfia kifejezést használjuk, de több országban látjuk, hogy sokkal inkább másként hívják ezt, miszerint online gyermek szexuális zaklatásról szóló képekről van itt szó. Nemrég olvastam egy nagyon érdekes jelentést, ahol nagyon tapasztalt és elismert civil szervezet, az Internet Watch Foundation mutatta be, hogy a közelmúltbeli jelentések alapján a képek 44, 44 százaléka gyermekek megerőszakolását vagy kínzását mutatta be. És a 72%-uk 10 vagy annál fiat, 10 éves vagy annál fiatalabb gyermekeket mutatott, és nagyon fontosnak tartom mindezt figyelembe venni, amikor a gyermek pornográfiáról beszélünk. Nos, a blokkolás, a blocking kérdése. Ahhoz, hogy az interneten elérhető képek elleni küzdelemben hatékonyak lehessünk, nagyon nagy erőfeszítésekre van szükség. Eddig eléggé sikeresek voltunk az EU-n belül abban, hogy biztosítsuk, hogy ha egy honlapon gyermekzaklatási képek merülnek fel, vagy kerülnek fel, akkor az internetes szolgáltató büntetőjogi felelősségre vonása elég gyors legyen, és általában nagyon rövid időn belül le lehet venni az internetről ezen tartalmakat. A gond az, hogy az internet ez egy világszintű jelenség, és a honlapok nagy többsége, amelyet a felhasználók és a bűnözők elérhetnek, az EU-n kívüli internetes honlapokon találhatóak. Nagyon érdekes jelentéseket hallottam arról, hogy hogy a különböző végrehajtó szervek hogyan lépnek fel ezen jelenség ellen. Oroszországban, Kínában, az Egyesült Államokban és más országokban is az EU-n kívül milyen joggyakorlat létezik. Vannak problémák ezen országokkal az együttműködésben, de valóban messze nem nevezhető sikeresnek ez a fellépés. Láttunk olyan jelentéseket az különböző hálózatokról, amely alapján még azután, két hónappal azután is, hogy jelentés érkezett arról, hogy nem megfelelő tartalmú egy honlap, mindig működött. És nem a brüsszeli bürokráciáról beszélünk, nem ezen múlt mindez, hanem több tagállamban a gyermekek zaklatása ellen fellépők azt mondták, hogy ezek az intézkedések megfelelően kiegészítik az első számú opciót, ami a honlap törlése és internetes leszedése lenne. Az Egyesült Királyság, Svédország, Olaszország elég sikeresen használják a blocking, a blokkolás eszközét arra, hogy csökkentsék a hozzáférést ilyen jellegű tartalmakhoz. Több érvelés elhangzott a blocking ellenében, ezt szeretném ezeket egyenként most átvenni valóban nagyon veszélyes ez a jelenség, és ami a szólásszabadságot és a véleményszabadságot illeti, mi mindenképpen bízunk abban, hogy itt nem a szólásszabadságról van szó, semmi köze az információszabadsághoz és a szólásszabadsághoz ennek. Attól tartanak, hogy a blockinggel, a blockinggal a gyermekek zaklatásával kapcsolatban precedenst teremtünk, és ezen érvekre azt válaszolnám, amit a bizottság Cecilia Malmström biztos asszony már elmondott, hogy a bizottságnak semmiképpen sem szándéka ilyen jellegű eszközt javasolni. A világban több ország használ ilyen jellegű eszközöket a szólásszabadság korlátozására. Mi csak a gyermekek zaklatásáról, zaklatását bemutató képekről beszélünk. Ez többször felmerült, és a bizottságnak egészen egyértelmű az álláspontja ezzel kapcsolatban. Annak a kérdése, hogy mennyire lehet ezt kikerülni, Hát a józanészről van itt szó, de megint csak vannak olyan országok, és az Egyesült Királyságból is, a jelentések azt mutatják, hogy a legtöbb gyermekzaklatást elkövető nem számítógép szakember. Vannak azok is, és vannak, akik valóban kikerülik így ezeket a szűrőket, de a legtöbbjükre mindez nem igaz. Azok, akik azt mondják, hogy ezt nagyon könnyű kikerülni, hát én javaslom, hogy akkor talán tartsunk egy ülést a jövőben, és próbáljuk meg. Számítógépek elé üljünk le, és nézzük meg, hogy mennyire könnyű ezt megtenni. A kollégám Cezára aki talán nem számítógép szakember, de azért elég jól ért a dolgokhoz, megpróbálta a különböző honlapokon, YouTube-okon keresztül mindezt megtenni, és kikerülni ezeket a szűröket. Neki nem sikerült, és szerintem a legtöbbünknek nem sikerülne. Úgyhogy ez egy olyan érvelés, ami nem igazán állja meg a helyét. Why actually... Aztán a miért fontos legalábbis a korlátozása ezeknek a tartalmaknak. Néhány tisztelt képviselő azt mondta, és ezt teljesen mi is támogatni tudjuk, hogy minden alkalommal, amikor egy ilyen fajta gyerekkép fölkerül az internetre, hát az egy igazi gyerek, és abból sértett lesz, egy áldozat lesz. Ez az egyik probléma. Aztán van egy pragmatikusok is, a rendőri erők részéről halljuk azt, hogy a szűrők föltétele legalábbis elbátortalanítja valamennyire a elkövetőket, legalábbis a kevésbé határozott elkövetőket. Persze vannak olyan elkövetők, akiket ez nem igazán zavar, de hát ezekre a rendőröknek kell koncentrálniuk az erőfeszítéseiket. Okay, I think that's maybe enough. A blokkolással kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. Természetesen szívesen adunk további információt önöknek. Nem ez a preferált megoldás, ez nem a varázsgömb, nem oldja meg teljesen a problémákat. Ez egy kiegészítő intézkedés, ami megakadályozza, vagy korlátozza legalábbis a gyermekpornográfiás tartalmakhoz való hozzáférést. Aztán gyermekpornográfia és a gyermek definíciója. Szerintem itt nem vákumos a helyzet, hanem építhetünk a gyermekjogi egyezményre például, és abban szerepel egy általános kor szerinti meghatározás. Másodszorban gyermekpornográfia, hogyan lehet ezt meghatározni? Építhettünk több éves szakértői eszmecserére, és azokra az erőfeszítésekre, amelyek az Európa Tanácsi Egyezményben szerepelnek erről a témáról. Úgyhogy ne felejtsük el, hogy ezeket a definíciókat saját szándékaink szerint nem változtathatjuk meg. A gyermekpornográfia definíciójánál ezeket az alapdokumentumokat igenis figyelembe kell vennünk. Aztán a lényegi témákkal kapcsolatban az, hogy a gyermekpornográfiát csak a szexuális aktusokra korlátozzuk le, és hogy a szexuálisan kitett eseményekre kényszerítsék a gyermekeket, hát ez szerintünk csak egy korlátozott fölfogás, és más eseményeket is, más helyzeteket is be kell venni a gyermekpornográfiába. Aztán van az úgynevezett virtuális gyermekpornográfia, vagyis amikor olyan gyermekképeket tesznek föl az internetre, amelyek igazi gyermeknek tűnő képek, de igazából nem is egy valós fénykép, hanem egy kollázs formájában állítják össze rész fényképekből, akár több áldozat vagy több sértett képéből teszik össze, és így nem is lehet meghatározni, hogy ki a valós sértett mert itt az a probléma, hogyha nincs konkrét sértet, akkor nem lehet eljárás sem indítani. De sok bizonyíték van arra, hogyha ilyen gyermeképeket föltesznek, akkor ez az esetek legnagyobb számában tényleges valós események alapján történik olyan gyermekpornográfiás eseteket fedeztünk föl, amikor tényleges eseményeken alapultak ezek, és természetesen nagyon sok helyzetet nem lehet bizonyítani. Ugye ilyen esetben sokkal nehezebb a valós visszaélést biztosítani és bizonyítani. Ugye a számítógépes képeknél ez kicsit ez nehezebb. Aztán néhány megjegyzéssel élnék a megelőzés témájával kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy nagyon-nagyon fontos a megelőzés specifikus témák kapcsolódnak a büntetőjogi esetekhez. Először is kötelezettségünk van, illetve tagállami kötelezettség létezik a szexuális elkövetők elleni program tekintetében. Ez bizonyított módon jelentősen csökkentheti a bűncselekmények számát hiszen ők büntetőjogi felelősséggel rendelkeznek, ezek az elkövetők, és akár börtönbüntetésre is ítélhetők. Ez egy nagyon fontos megelőző intézkedés. Aztán másrészt a büntetőjogi nyilvántartásokban meglévő adatok továbbítására és cseréjére vonatkozik a második lehetőség, hiszen hogyha a tagállamok ki tudják cserélni ezeket az adatokat, akkor jobban ellenőrzés alatt tart, tudják tartani az ilyen bűnelkövetőket, és meg tudják előzni a újbali bűnelkövetést. Ez büntetőjogi irányelv tartalmaz ezt. A információs társadalom főigazgatósága részéről egyeztettünk egy kollégával, és egy biztonságosabb internetes programról van itt szó. Itt a figyelemfelhívás a legfontosabb a gyermekek körében, hogyan lehet biztonságos internetes környezetet kialakítani. Egyébként ez a program tartalmaz egy hotline, tehát egy forradalott rendszer kialakítását is, ahol a tagállami szinten lehet foglalkozni az ilyen esetekkel. Ez mindenképpen elengedhetetlen része a hatékony fellépésnek a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni föllépés területén. Minden esetre a büntetőjogi irányelv az csak bizonyos rész lehetőségeket tartalmaz, és nekünk dolgoznunk kell még ezen a témán. Nem akarom rabolni az idejüket. Úgyhogy most egyelőre ennyit mondtam volna el. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy szeretnénk szorosan együttműködni az Európai Parlamenttel. Szeretnénk párbeszédet kialakítani. Lehet, hogy nem nekünk kell önöket meghívni, de lesz egy nagyon fontos meghallgatás szeptember végén az Európai Parlamentben erről a témáról az is kiváló alkalom lesz arra, hogy részletesen megbeszéljük ezt a nagyon bonyolult, technikai jellegű kérdést. Rendelkezésékre állunk bármikor, hogyha konkrét kérdéseik vannak, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy önöknek teljes joga, hogy nagyon jó tájékoztatást kapjanak erről a témáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rendkívül informatív volt ez a beszámoló, érthető is volt legalábbis azoknak, akik annyira nem foglalkoztak ezzel sokat, azt hiszem, hogy jó áttekintést kaptunk ennek a problematikának a sokszínűségéről, és hogyha arról beszélnek, hogy te egy büntető, tehát hogy ez, a, ez az irányelv belenyúl a büntetőjogba, akkor persze el kell gondolkodni azon, hogy hol és mikor tudunk a prevencióval kapcsolatban ö, bármit is dolgozni és elérni ez is valahogy önök részéről kellene, hogy jöjjön, hiszen nagyon fontos a prevenció. A bizottság részéről van még valaki, aki esetleg szeretne szólni? Igen, tessék meg a szót. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Ma délelőtt veszem a bátorságot, hogy a leggyakrabban használt nyelven németül válaszoljak. Azt gondolom, hogy az, az információs társadalom DG részéről néhány információt szeretnék megosztani. Ezek a programok már több mint tíz éve működnek. Elsősorban a preventív területen dolgozunk. Az elmúlt tíz évben sok minden változott. Tehát ez a téma egyre inkább szerepel a közvéleményben, a közmédiumokban, és vannak olyan tagállamok, amelyek jóval többet tesznek, mint mások. Például komoly problémáink vannak amiatt, hogy sok szervezettel dolgozunk együtt, de ezek nem kapnak kofinanszírozást állami részről, és ezért különböző szponzorok keresésével próbálják pénzt szerezni, és ez rendkívül nehezen működik. Tehát ezért hosszú távon ez nem egy jó és fenntartható helyzet, azt tehát, hogy az EU évtizedeken keresztül ezt finanszírozza, azért, mert a tagállamok nem vesznek részt a finanszírozásban. Hogy milyen nagyságrendről van itt szó, ugye az Inhopot említettük, ez a koordinálóhatóság, amely a polgárok bejelentéseit fogadja. Körülbelül 100 ezer megállapított pedofil feljelentést kapunk ezen a hálózaton keresztül. Az illetékes hatóságokat erről értesítjük, illetve továbbítjuk nekik ezeket a feljelentéseket, és több éve próbáljuk törölni ezeket a tartalmakat az internetről, de ez meglehetősen harc. Tehát több évre van szükségünk ahhoz, hogy olyan helyzetet alakítsunk ki, hogy az internetről eltávolítsuk ezeket a tartalmakat. Gyakorlatilag jelen pillanatban ez lehetetlen. Úgyhogy komplementáris, kiegészítő intézkedésként tudunk javasolni, csak intézkedéseket. Egyfajta párhuzamosságot is felfedezhetünk itt. Alapvetően az interneten ugyanolyan szabályokat kellene alkalmazni, mint a való világban. Az is igaz, hogy például a rendőrség lefoglal az a gyermekpornográf képeket, anyagokat, tehát nyomtatott anyagokat, és utána megsemmisíti őket. Viszont, hogyha ugye, valaki egy, egy, terem, egy teremben tartná ezeket az anyagokat, akkor viszont nyitva kell hagyni az ajtót, hiszen az cenzúrának minősül, hogyha bezárjuk. Tehát ez egyfajta, ez egyfajta ellentmondás. Tehát ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni az interneten, mint a való világban. És ezt el kell mondani a viták során. Még egy dolog. A, az egységes minimális büntetéssel kapcsolatosan, ugye, hogy hogy a zárt rendszerekben cserélik ki a gyermekpornográf anyagokat elsősorban, és ezzel is hangsúlyozottan foglalkozunk a programjainkban. De mindez ahhoz is vezet, hogy a fogyasztó az A országban mondjuk kicserél anyagot egy B országban lévő fogyasztóval, ahol csak három hónap mondjuk a maximum büntetés, míg a B országban mondjuk minimum két év. És akkor egy érdekes eredményre jutnánk. Tehát az Európai Unió jobban tenné, hogyha világos jelzést adna, és minimum büntetési tételeket határozna meg azért, hogy nemzetközi szinten mindez értelmezhető legyen, és erre szükség is van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Néhány kollégának ezzel válaszolt. Esetleg visszakérje a szót az előbb szóló bizottsági kollega? Igen, tessék. Elnézést kérek, de a büntetési tételekkel nem foglalkoztam a hozzászólásomban. Röviden, miért beszélünk a büntetési tételek szintjéről? A Lisszaboni szerződés lehetővé teszi ezt, hogy megtegyük, és eh, a jelenlegi helyzetben az Európai Büntetőjogi Egyeztetés vagy Harmonizáció során az egyetlen dolog, amit megtehetünk, hogy minimum és maximum büntetési tételt határozzunk meg. Hallottam ezzel kapcsolatos agályokat. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy eh, specifikus eh, bűn, bűncselekmény esetén az irányelv azt mondja, hogy mondjuk minimum 5 év, akkor a tagállam öt évet minimum ki kell, hogy szabjon, de az lehet hét, vagy lehet tíz is. Tehát az irányelvnek való megfelelés azt jelenti, hogy az a minimális szint, tagállam annál kevesebbet nem szabhat ki. Miért is tesszük ezt? A kollégám mondta, hogy eh, láttuk, hogy nagy az eltérés a büntetési tételek eh, tekintetében a tagállamok között. Kettő évtől 15 évig is terjed az a, az a különbség bizonyos esetekben. Ezért nagyon fontos, hogy egy eh, komoly üzenetel éljünk, és bizonyítsuk azt, hogy véleményünk szerint ezek nagyon súlyos bűncselekmények, és itt büntetőjogi felelősségre vonásra van szükség minimum tételekkel. Aztán a jogi személyek felelőssége. Mi úgy gondoljuk, hogy igen, ez büntetőjogi felelősség kell, hogy legyen, de az nagyon fontos, hogy mint ahogy sok más témában is, meglévő eszközökre kell, hogy építsünk, mert volt a múltban már egy rendelkezés, ahol nemzetközi eszközökről volt szó ezen a területen. A részletek amit viszont ez nem tartalmazza. Tehát nagyon fontos, hogy itt is konzisztensen lépjünk föl, amikor ugye bizonyos cégek is belépnek a képbe ilyen bűncselekmények esetén. Azért szeretném azt is jelezni, hogy az egyik újfajta bűncselekmény, amit felfedeztünk, az úgynevezett gyermekszex turizmus, egyrészt a jogalkotás kiterjesztésével próbálunk erre reagálni, másrészt a közvetítők ellen akarunk föllépni, akik szervezik az ilyenfajta végülis bűncselekményeket, úgyhogy ezt a kontextust is meg kell vizsgálnunk, amikor a jogi személyek felelősségéről beszélünk, és elnézést, hogy még egyszer szót kértem. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy erre szükség volt, mert a kollégák kérték. McLarkin asszony és Tanakám Réver asszony szó. Szeretném tisztázni, tehát hogyha maximum büntetésről beszél, akkor az a teljes büntetési idő? Vagy a maximumot érti? Az azt, a maximum azt jelenti, hogy ennél többet nem lehet kiszabni. We are just talking about the provision on a statute book on az egyes tagállamok büntető törvénykönyvével kapcsolatban próbáljuk felmérni, hogy az egyes büntetéseket hogyan szolgálják le, és ez minden egyes tagállamnak a büntető jogi törvénykönyvétől függ. Vannak olyan országok, ahol próbaidőre már hamarabb szabadlábra lehet helyezni valakit. Erről még nincsen harmonizáció, úgyhogy itt most olyan rendelkezésekről beszélünk, amelyek a jogi törvénykönyvekre vonatkozó rendelkezésekről szólnak. Így már egyetemű? Tehát a maximum az azt jelenti, hogy ennél nem lehet több. Itt a minimum, a maximum minimumáról beszélünk mi így ö, építjük fel az európai büntető jogot, ami nagyon bonyolult. Tehát, hogyha az irányelvben azt mondjuk, hogy legalább öt éves a büntetés, a büntetési tétel, azt hiszem, hogy így fogalmazunk az irányelvben. Ez azt jelenti, hogy egy ö, tagállam, áltagállam büntetőjogi törvénykönyvében az ott meghatározott büntetési tétel a maximális 5 év vagy annál többel büntethető. Hogyha egy tagállamban a büntetési tételek elég magasak, akkor valószínű, hogy ez nem 5, hanem 7, 10 vagy 15 év lesz, attól függően, hogy a nemzeti szabályozás milyen. Mi csak azt mondjuk, hogy a maximális büntetés egy tagállami büntetési törvénykönyvben nem lehet alacsonyabb, mint ami a mi irányelvünkben benne van. Mrs. McClarkin biztos lehet az Nagy-Britannia mindig is Nagy-Britannia marad. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Igen, köszönöm szépen. Először is a jó és érdekes, konstruktív vitát, amit ma délelőtt folytattunk. Néhány rövid megjegyzés. Rendkívül meglepett a bizottság elmondása az, hogy egyrészt azt mondják, hogy ők egy átfogó megközelítést alkalmaznak, ugyanakkor másik oldalról azt mondják a prevencióról, hogy itt igazából csak büntetőjogi intézkedéseket kell tenni. Tehát azt hiszem, hogy azért a prevenció kérdése, és azt gondolom, hogy ebben mindenki egyetért, rendkívül eh, meghatározó jelentőségű, és ezt eh, minden helyen hangsúlyozni kell. Ami a büntetési tételeket illeti. Eh, arról persze lehet beszélgetni, hogy európai szinten szükséges lenne-e egységes büntetőjogi rendszert kialakítani, de hogyha ezt megtesszük, akkor átfogóan kell megtennünk, és a teljes büntetőjogra kell megtenni, és nem lehet csak egy adott területre korlátozni. Hiszen akkor annyira összezavarjuk a büntetőjogi rendszereket az egyes országokban, hogy az már nem igazán segítene, semmire, semmire se lenne jó, és összezavarna mindenkit. Úgyhogy köszönöm szépen a kollégáknak a megjegyzéseket, és azt is, hogy elmondták, hogy annak során, amit itt teszünk, mindig nagyon fontos, hogy a, a az arányosság elvét figyelembe vesz, vegyük, hiszen ez a jogi rendszer egyik alapeleme. Tehát még akkor is, hogyha gyermekek zaklatásáról van szó, akkor is figyelembe kell venni az arányosság elvét. Ami a letiltás kérdését illeti, bizonyára lehet erről sokat vitatkozni, de alapvető probléma az, az hogy nem arra van szó, hogy a kommunikációs szabadságot kell adni a bűn, bűnelkövetőknek és hogy a szexuális cselekmények bemutatása gyermekekkel interneten az, lehet, lehetőség, az lehetséges legyen. Természetesen ez büntetőjogi kategóriát és ezt el, el kell távolítani az internetről. És hogy ez más területeken működik, ahogy ezt korábban elmondták a bankok esetében, akkor fel kell a keresni, hogy ez miért nem működik, tehát hogyha gazdasági eh, tekintetben működik, tehát ezeket a banki pishing oldalakat egy-két óra alatt egy-két óra alatt kitörlik, akkor, akkor ez miért működik a, a gyermekpornográfiával? Tehát nekünk itt különböző letiltásokat kell kialakítanunk, hiszen a letiltás esetében nem is a gyermekpornográfiáról van szó elsősorban, hanem vagy gyermekeken elkövetett erőszakról, hanem az az alapvető probléma, hogy az letiltáshoz kell egy infrastruktúra, amely egyébként a kommunikációs folyamat cenzúrás, cenzúrázására alkalmas. Persze tudom, hogy a bizottság ezt nem akarja, de Németországban e, ezzel kapcsolatban már volt vita, és ezért nagyon gyorsan arról beszéltek, hogy akkor esetleg melyik weboldalakat lehet még letiltani. És adott esetben nem csak tiltott tartalmakról lehet szó, hanem olyan tartalmakról, amelyek nem kívánatosak, és akkor az már viszont a kommunikációs szabadságba való belenyúlás, és nem hiszem, hogy Európa, Európában ezt szeretnénk mi erősíteni. Tehát nekünk mindent meg kell tennünk, hogy a nemzetközi együttműködést erősítsük, és éppen ez az egyezmény az, amely, amely, amely rendelkezünk az Egyesült Államokkal és más országokkal is, ezt gyorsan meg kell valósítani. Tudjuk, hogy más területeken megy, működik, akkor itt is működnie kell és azt hiszem, hogy a tapasztalat is azt mutatja, hogy az internetes tartalmakat nagyon gyorsan lehet törölni, hogyha valóban akarják. A letiltásokat viszont meg lehet kerülni, ezt is tudjuk, és a tiltó listák pedig, mint, mint tartalomjegyzék, nagyon jól használhatók arra, hogy ne is, hogy valaki megtalálja az, ezeket, és amúgy meg se találná őket adott esetben. Tehát ezt mindenki tudja, hogy az egyik hozza a másikat egyik link hozzá a másikat. Tehát nem csak az internet, nem csak arról van szó, hogy az internetről távolítsuk el ezeket az anyagokat, hanem arról a hogy, is, hogy vannak a, hogy a peer-to-peer hálózatokon keresztül, tehát a megosztó hálózatokon keresztül is lehet tartalmat cserélni, és ezekre kell jobban odafigyelni, mert itt valóban jóval nagyobbak a veszélyek, mint csak az interneten magában. Tehát, és az arányosság elvét pedig mindig figyelembe kell venni, tehát el kell gondolkodnunk, hogy valóban akarjuk-e azt, hogy európai szinten egy ilyenfajta infrastruktúrát, egy cenzúrázási infrastruktúrát kialakítsunk, amelyel egyébként mást is lehet cenzúrázni. Én ezzel ellen vagyok, és jó, azt mondanám, hogy jó lenne, hogyha legalább azt tudnánk megmondani, hogy, hogy európai szinten ezt nem akarjuk elterjeszteni, meg akarjuk akadályozni az, azt, ami, ami Nagy-Britanniában történik, ami Svédországban vagy Skandináviában történik, de európai szinten ezt nem kellene előírnunk. Köszönöm szépen és még egy dolog, bocsánat, Valami hiba történt. Talán feltűnik ez önöknek a 14-es módosító indítvány 2BI pontja. Itt a reál, reális bemutatás pontja az, az kimaradt, tehát nem tudom, tehát hogy, hogyha a tehát nem, nem direkt húztuk ki ezt a, a reális, úgyhogy a valódi vagy színlelt, ugye ez az, ami, ez az, ami, ez az amit kimaradt, még egyszer mondom, tehát itt ez a, ez, ez, ez egy hiba, úgyhogy ezt nem odasítsák. Jó, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy persze folytathatnánk még a vitát, mert nagyon érdekes volt ez a téma. Július 16-a péntek a módosító nyitványok benyújtásának határidő 12 óra. A vita pedig bizonyára még el fog húzódni, mert csak uh, szeptember 28-án fogunk szavazni a témáról a bizottságban. Tehát e hét péntek a módosító indítvány, a határideje, és akkor szeptemberben lesz a szavazás. Köszönöm szépen a bizottságnak az érdekes bevezetést. Mindenképpen jó az, hogyha azért itt önök elmondják a véleményüket, mert akkor az embereket felhívják arra, hogy a saját véleményüket is elmondják, és persze mi is odafigyelünk önökre. Köszönöm szépen mindenkinek mindent. És akkor az utolsó napjelenti pontra térjünk át, a polgárok kezdeményezései. Először nem is tudtam, hogy igazából ez mit jelent. És aztán rájöttem, hogyha hogyha elkezdünk el foglalkozni, akkor meglátjuk, hogy milyen komoly dolgokat építettünk be a Lisszaboni szerződésben. Tehát nem csak a tanácselnök, nem csak a, nem csak a külügyi főképviselő, hanem egy olyan dolog is bekerült a szerződésbe, amely a polgári kezdeményezés. Tehát ki az, aki polgárnak számít, ki írhatja alá, ki ellenőrzi, hogy valaki polgára vagy nem. Tehát mindenképpen elmondhatjuk, hogy rendkívül bonyolult ez a téma, és mindenképpen hosszú időre lesz még szükség ahhoz, hogy egyáltalán legyen itt valami. Uh, Rózátun, azt mondjuk adom meg a szót. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Dorisnak és rögtön azzal kezdeném, hogy a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos véleményt el, fogom, el fogjuk készíteni, illetve bemutatjuk. Tehát a polgári kezdeményezés az egyik legfontosabb innováció a Lisszaboni szerződésben, de nem, nem lett elegendően részletezve, a tanács és a parlament és sok más intézmény próbál e, e, ennek a területnek egy olyan keretet adni, hogy több jogot kapjanak a polgárok, és hogy, és hogy ne csalódjanak az Európai Unióban. Itt, itt arról van szó, hogy a polgároknak befolyással kell tudniuk lenniük a törvényhozásra, és nyilván nem arról van szó, hogy több ezer új ötletet fog kapni az Európai Bizottság, nem, akarunk, nem akarnak ebből túl sokat, és azt sem akarják, hogy utána olyan témákról kelljen nyilatkozni az Európai Bizottságnak, amely, amelyhez nincs is illetékessége. Tehát akkor felmerül a kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ezzel az, a, a kezdeményezéssel néhány alapvető témára szeretnénk koncentrálni. Először is lehet, hogy kicsit filozófikusan eh, fog hangzani. Tehát egyáltalán miért vettük ezt bele a szerződésbe? Ha jól értem, azért vettük bele a szerződésbe, mert már évek óta eh, mondogatjuk, hogy eh, nagy a távolság e- az, európai polgárok és az intézmények között, és hogy az emberek mindig azt mondják, hogy ők ott, és nem mi, és, és ez egy olyan téma, amely valóban már évek óta foglalkoztatja az embereket, tehát gondoltuk, hogy akkor most adjuk át a polgároknak a kezdeményezést, eh, és hogy egy millió aláírás kell ehhez. Ezzel kapcsolatban volt egy zöld könyv, amit a bizottság bemutatott, konzultálás, konzultációk történtek, és elgondolkodtak azon, hogy hogyan tudnak ennek a kezdeményezésnek keretet adni, hogy működhessen. Ez volt tehát a kiinduló pont, amelyre szerettem volna felhívni a figyelmet, és ezzel kapcsolatban vannak aggodalmaim. Körülbelül 300 civil szervezet van, amely az Európai Bizottságnak erre a kezdeményezésére válaszolt, és az információt azt nem teljesítették el megfelelően. Sokan nem is tudnak mindenről. Nem tudom, hogy a polgárokhoz eljutott egyetlen ez a tájékoztatás. Véleményem szerint nem történt elegendő tájékoztatás erről a kérdésről. Tehát azt gondolom, hogy a, a, az egyébként jól megszervezett civil szervezetek részéről nem igazán történt meg a tájékoztatás, proaktívan kellene hozzáállni a dologhoz. Meg kellene tudnunk, hogy mi az ő véleményük ezzel kapcsolatban, és hogy ö, ö, mi, az, ami, ö, mi az, ami ezzel a témával kapcsolatosan már megvan. Mielőtt a regisztráció és a befogadhatóság kérdéseire rátérnék, szeretnék néhány egyéb témát is említeni. A Kulturális Bizottságban mi kommunikációval foglalkozunk, ugye a társadalommal való kapcsolattartással, az állampolgárokkal való kapcsolattartással, és ki az, aki a állampolgári kezdeményezésre vonatkozó információt kinek kell továbbítania. Vannak olyan szervezetek, amelyek önként vállalják azt, hogy például aláírás gyűjtenek, és fölveszik a kapcsolatot a központtal, vagyis az Európai Bizottsággal. A tájékoztató hálózaton belül nagyon fontos az, hogy, hogy sok konkrét elemről van szó, több intézmény lép be a képbe, és ezért nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat megfelelően működjön. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy eh, minden kolléga arra koncentráljon, hogy mi az, aminek a dokumentumban szerepelnie kell. Azt kell pontosítanunk, hogy milyen információkról le- legyen szó, mi lehetséges, mi nem lehetséges. Fontos, hogy eh, például a formanyomtatványokon ne legyen nagyon sok különböző pont, vannak olyan tények, amelyeket, és olyan információk, amelyeket nem szabad elfogadni, és az a lényeg, hogy nem korlátozni, tehát az elsődleges cél nem az, hogy korlátozzuk a polgári kezdeményezést, hanem hogy ösztönözzük az állampolgárokat, hogy aktívabbak legyenek, aztán milyen központok, esetleg decentralizált központokra van szükség azért, hogy minél gyorsabban fölvehessék az állampolgárok a kapcsolatot az illetékesekkel. Nagyon sok kérdőjel van ebben a témában. A regisztráció könnyű témának tűnik, de itt is nagyon fontos, hogy meg kell vizsgálni a befogadhatóságot. Az Európai Bizottság vissza fog utasítani olyan igényeket, amelyek ellentétesek az európai szerződésekkel. Az a kérdés is fölmerül, hogy milyen feltételeket alakítsunk ki, hogyan lehet megvizsgálni azt, hogy mennyire komoly egy kezdeményezés. Aztán fontos, hogy hány aláírás kell összegyűjteni. Van, aki 3500-ról beszél, van, aki 100 ről beszél, van, aki azt mondja, hogy nem fontos az aláírások száma. Sokféle javaslat áll előttünk, van, ahol egy millió állampolgár szerepel, mint minimális szám, hogy aztán fölmerül a kérdés, hogy csak természetes személy, vagy esetleg jogi személy is élhet -e a kezdeményezéssel, ez is egy nyitott kérdés még. Tényleg nagyon sok témát kell még tisztázni. következő, hogy mennyi időt kell rendelkezésre bocsátani aláírásgyűjtésre. Itt is nagyon eltérőek a vélemények. Az aláírás tekintetében mi ugye papíralapú aláírásról beszélünk, viszont akár csak a környezetvédelmi szempontokra is gondolunk, ezt korlátozni kéne, amennyire lehet, tehát a papír alapú aláírást. Lamassur képviselő is egyeztettünk. Ugye 15 éves tapasztalatra tekinthetünk vissza az ilyenfajta kezdeményezések tekintetében, de meg kell nézni, hogy milyen új lehetőségek állnak ma a rendelkezésünkre, milyen új eljárásokat lehet meghatározni. Természetesen fontosnak tartjuk a folytonosságot is, hogy a korábbi lehetőségek a jövőben is fönnálljanak. Az Európai Parlamentnek nagyon fontos a szerepe ebben a témában. Ugye ösztönöznünk kell az aktív részvételt az állampolgárok részéről. Nekünk kell a keretet kialakítani ehhez. ehhez. És fontos, hogy hatékonyan eljussunk mi is az állampolgárokhoz. Minden állampolgárnak tudnia kell, hogy fennállnak ezek a lehetőségek. Ezért nagyon fontos, hogy mit fog tartalmazni a véleményünk. Ugyanakkor nem szabad természetesen túlzásba esnünk, mert az se jó, hogyha irreális és nem építő jellegű kezdeményezésekkel bombázzák az Európai Bizottságot, annak csak negatív hatása lesz. A lényeg az, hogy új ötleteket kapjunk, hogy új elképzeléseket közöljenek a bizottsággal, hogy az integrációt erősítsük. Szerintem nekünk kell a kapcsoló láncemnek lennünk az európai állampolgárok irányában. és fontos, hogy tartsuk életben azt, ami már létezik. Vannak már bizonyos központok, vannak olyan intézmények, amelyek már működnek ebben a témában, és ezekhez fordulhatnak már ma is az állampolgárok. Ezeknek a szerepét fönn kell tartsuk. A dokumentum tartalmával kapcsolatban ennyit szeretem volna elmondani, és várom a véleményüket. Köszönjük szépen. Hannibal asszony. Um, Köszönöm, elnök asszony. Szanelova asszony nem tudott eljönni, úgyhogy ő kért, hogy a nevében mondjak el néhány szót. Nos, elmondanám, amit ő mondott volna el. A Kulturális Szakbizottság véleményének leginkább olyan területekkel foglalkoznia, ahol a saját hatásköreit, kompetenciáit fel tudja használni a szakbizottság, ez teljesen logikus, azt hiszem ezzel mindenki egyetért. Az első a kommunikáció területe. Az európai polgári kezdeményezésnek konkrét szabályai vannak, és ezen szabályokat kell természetesen a vitában felhasználni a civil szervezetekben, és nem szabad túlságosan korlátozónak és bürokratikusnak lenniük, hiszen azt akarjuk, hogy részt vegyenek az emberek ebben, hiszen az Európai Polgári Kezdeményezés fő célja az, hogy az európai nyilvános teret létrehozza. Éppen ezért azt kell biztosítanunk, hogy nem szabad, hogy ez csak a nagy határokon átnyúló szervezetek eszközévé váljon, akik már hozzászoktak a bürokrációhoz. Olyan eszközre van szükségünk, amelyel az emberek elmondhatják a véleményüket, és a kisebb egyéni szervezetek is elmondhatják a véleményüket és egyetértek teljesen azzal, hogy technikai támogatásra van szükség az kezdeményező szervezetek részére. Egy egységes kapcsolati, kapcsolatfelvevő pontra lesz szükség, amely megadhatja a tájékoztatást ami az egységes nyilvántartásba vételi kérdőívet illeti, ezt jóvá kell hagyni, és minden hivatalos nyelvvel le kell fordítani és ez természetesen hozzájárul ahhoz, hogy jobban megismerjék az összes tagállamban ezt a javaslatot, és a támogatását is növelheti. Természetesen az is fontos, hogy mindent le kell az összes hivatalos nyelvre fordítani. És hogyha vannak olyan javaslatok, amelyek a kisebbségi nyelvekre vonatkoznak az EU-n belül, akkor ezeket az érintett kisebbségi nyelvekre is le kell fordítani adott esetben. Azt gondoljuk ezen kívül, hogy a fiatalokat be kell vonni. Nem akarjuk korlátozni a hozzáférést és kizárni embereket, tehát a fiatalokat a lehető leginkább be kell vonni ebbe a kezdeményezésbe. Nekik is joguk van, hogy részt vegyenek ebben, és erre bátorítani kell őket. Azt gondoljuk, hogy a minimális hat, életkort 16 évben kell meghatározni. Vannak, akik azt gondolták, hogy a szavazói korhatár alapján kell ezt meghatározni. Én azt gondolom, hogy a 16 éves korhatár mindenképpen jó lenne, mert így ezen fiatalok is hozzájárulhatnak ehhez a folyamathoz, és azt gondolom, hogy ezzel motiválhatnánk a fiatalokat arra, hogy nagyobb részt vállaljanak ebben a kezdeményezésben. Erre mindenképpen szükség lenne. Ezen kívül azért, hogy a kezdeményezés demokratikus elemét megemeljük, azt gondolom, hogy hétre kellene a minimális tagállamok számát növelni, csökkenteni, bocsánat. Ez a többi alapszerződésnek és szerződésnek is megfelel, és így nagyobb hozzáférést nyújtunk. Azt gondolom, hogy a régiók bizottság is egyetértett ezzel a kezdeményezéssel. Ami a demokratikus testületet illeti, amely az Európai Unió polgáraiért felelős, az Európai Parlamentre gondolok, nekünk mindenképpen demokratikus szervként egyértelmű üzenetet kell küldenünk, mi szerint azt akarjuk, hogy ebben az emberek részt vegyenek ebben a kezdeményezésben. A, éppen ezért azt gondoljuk, hogy azért, hogy bátorítsuk az embereket a részvételre, valamilyen ö, hozzáférhetőségi kritériumot kellene bevezetni. Az 5000 aláíró szám bármilyen kezdeményezéssel kapcsolatban, amit az előadó is javasol, az Alkotmányügyi Szakbizottság előadója, és mi is javasolnánk ezt a módosítást. Yeah. Köszönöm szépen, Madame Vezsia. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Én is teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott a bevezetőjében. És azt mondanám, hogy ezt ne, ne ismételje meg, mert ugyanaz lesz a problémám, mint amikor ön az én elnökömet támogatja. Most komolyabbra fordítván a szót, egyetértek az elhangzottakkal. Köszönöm az előadóasszonynak, hogy már most eljött, és lefolytathatjuk ezt a vitát. Azt gondolom, hogy bizonyos konszenzus alakul ki. Meg kell nézni, hogy mi ezen a polgári kezdeményezésnek a konkrét kihatása és következménye. Hát ez a nullával egyenlő. Mozgósítani fogjuk a választókat, hitegetjük őket, és aztán a végén talán esetleg a bizottság majd megvizsgálja a kezdeményezést. Én úgy gondolom, hogy rugalmas kezdeményezésre van szükség, amely a legtöbb ember számára lehetővé teszi, hogy a legnagyobb tájékoztatás alapján tudjanak a valóságról. Egyetértek az előadóasszonynal. Valóban ez egy pedagógiai eszköz. Megtanítani a polgároknak, hogy az EU-nak milyen konkrét hatáskörei vannak. Tehát ezen kérdéssel kapcsolatban, az EU hatáskörével kapcsolatban léphetnek fel tehát egy polgári eszközről van szó, és azt gondolom, hogy itt pont a mi szakbizottságunk egyik legfontosabb hatáskörét érinti mindez, hiszen a polgárok nevelése és tájékoztatása az egyik legfontosabb szerepünk, és valóban ezért jó a 16 éves korhatár, hiszen ez egyfajta oktató eszköz, a polgárságra oktató eszköz a lehető legkevesebb bürokráciára van szükség azért, hogy ezt az aláírásokat be lehessen nyújtani, hiszen ennek nem lesz konkrét következménye. Ez egyfajta bevonási eszköz, így kell ezt felfogni, és a személyes adatokkal kapcsolatos problémákat el kell kerülni, hiszen a jelenlegi teljes óriási nagy mechanizmusnak megvannak a veszélyei ezzel kapcsolatban és ami az aláírások számát illeti, és a legegyszerűbben kell eljárni. Összefoglalván, lehető legegyszerűbb eljárás, lehető legség, kommunikációs eszköz igen, a polgárságra való tanító eszköz. Tehát jó eszközt érhetünk el, hogyha ezt így fogjuk fel, és azt gondolom, hogy a parlamentnek rendkívüli módon oda kell figyelni arra, hogy a polgári kezdeményezéseknek mi lesz a sorsa, hiszen különben nem mi leszünk az egyetlen demokratikus fórum az Európai Unióban. Monsieur Boris. Doris? Dziękuję pani Różytun za przedstawienie tego tematu. E, Zgadzam Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a vélemény bemutatásáért, és e, avval is egyetértek, hogy e, a legmegfelelőbb intézmény a polgári kezdeményezés tekintetében az Európai Parlament. Az összes információs csatornát ki kell használnunk azért, hogy támogassuk a polgári kezdeményezési lehetőséget. vállalnunk kell ezt az állampolgárokkal szemben. Ez polgári kötelezettségünk. És nagyon fontos az is, hogy olyan eszközöket alakítsunk ki, amelyek nem teszik tönkre ezt a kezdeményezést. Meg kell adni a lehetőséget az elektronikus aláírásra is. Sok tagállam már nem kéri be a tonnás mennyiségű papíralapú aláírást, ugye az előbb már szó volt erről a kérdésről, hanem elfogadja az elektronikus aláírást is. Természetesen nagyon fontos az egész eljárásnak a minősége. Nem szabad azt megengednünk, hogy bármilyen témában lehessen kezdeményezéssel élni, garantálni kell a minőséget, és meg kell határozni egy minimális szintet az aláírás gyűjtés tekintetében is, mondjuk 40 ezer aláírás. Ezzel talán garantálni lehet azt is, hogy aki a kezdeményezéssel él, egy bizonyos minőséget garantáljon, és ez jogi szempontból is megoldható. a bizottság számára is fontos, hogy ilyen kezdeményezéseket kaphasson. McClarkin asszony, az Egyesült Királyság támogatja a kezdeményezés elvét. Azt hiszem, hogy ez szeret, ez a demokrácia deficitet csökkenteni. Viszont gondjaik vannak azzal, ahogyan, eh, a, ahogy eh, most eh, áll a jogszabály, megfel, meglehetősen sok terhet ró a tagállamokra, nem túlságosan barát sem, úgyhogy jobban oda kellene figyelni azokra az emberekre, akiket képviselünk. Tehát valóban egy, elég sok, például a számot kell használni az aláírási formulán, a, a számot, meglehetősen sok probléma van vele. És, és nem is annyira átlátható az, hogy mikor ítélnek valamit választhatónak vagy nem választhatónak. A bizottságnak e tekintetben sokkal világosabban kellene fogalmaznia. Ugye 300 ezer aláírástól valahogy el kell jutni egy millióig. Az emberekre kellene odafigyelni, hogy ők mit akarnak, és utána igazából mi, mi fog történni? Mi, mi van akkor, hogyha megvan az egymillió aláírás, és mondjuk jóvá hagyják, és utána mennyi idő alatt kell, hogy történjen valami? Tehát odafigyelünk az emberekre, de igazából még ha össze is gyűjtik az egymást, akkor is mi lesz. Tehát nem annyira hatékony egyelőre ez a dolog szerintem. Ja. kollégi Cver. Cver kolléga. Hvala za besedo, gospa predsednica. Najprej nekaj splošnih misli o, o, o... Köszönöm, elnök asszony. Először is Szeretnék néhány általános gondolatot megosztani önökkel a kezdeményezéssel kapcsolatban. Semmilyen okunk nincs arra, hogy ellenezzük ezt a kezdeményezést. Nincs erre ok. Az EU demokratikus közösségé válik, és nem lehet ezt összehasonlítani egy állammal. Ettől még tény, hogy a polgárok hozzájárulhatnak a demokratikus folyamathoz, részt vehetnek abban a választásokon, a parlamenti választásokon, az és ezen kívül pedig kezdeményezéseket is benyújthatnak. A Lisszaboni szerződés ezt a harmadik elemet, tehát a kezdeményezést vezeti be. Az eddig elhangzott hozzájárulások mind azt mondták, hogy csökkenteni kell a demokratikus deficitet Európában. Ez rendkívül időszerű kérdés. Válság idejét írjuk, egy gazdasági, politikai válságban vagyunk, és amikor válság van, az emberek elveszítik a bizalmukat a demokratikus intézményekben és az intézményekben általában. Ezért látjuk azt, hogy antidemokratikus mozgalmak, neonáci és egyéb mozgalmak megerősödnek, akik megpróbálják a jelenlegi válságot kihasználni és megrázni az Európai Unió demokráciáját is. Bizonyos felmérések alapján azt látjuk, hogy a demokrácia iránti támogatás csökken, visszalépés idejét éljük, nem pedig a demokrácia megerősödésének az időszakát. A közgazdászok egy felmérést tették közzé, amelyben kiderül, hogy a demokrácia iránti támogatás csökken. Ezért kell nekünk támogatni ezt a kezdeményezést. Vannak ebben az irányelvben ö, problémák is. A bizottság a lehető leginkább megpróbálja bonyolítani az eljárást, ami egyáltalán nem jó dolog. Nem hiszem, hogy az elfogadhatósággal kapcsolatban nekünk intézkednünk kellene. 300 ezer aláírás szerintem túlságosan sok, ez komolytalan. Legalább százezerszer kevesebb aláírásra lenne szükség azért, hogy egy kezdeményezést be lehessen indítani. Korábban más számokat hallhattunk. Az EU tagállamok egy harmadának kell részt venni egy kezdeményezésben. Ez nem jó, de nem is olyan rossz. Hogyha ilyen elfogadhatósági feltételt akarunk meghatározni, ez ahhoz vezet, hogy az összes európai állampolgár hozzájárulhat ezen kezdeményezéshez, nem csak ugyanazon régióból adott országok. És azt is támogatom, hogy a véleményben az egyszerűsítést, az eljárások egyszerűsítését jobban emeljük ki. Nem szabad ezeket tovább bonyolítani. A tanácsnak és a bizottságnak azt gondolom, hogy emiatt egy kicsit változtatni kell az álláspontukon. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek az előttem szólónkkal. Én is úgy gondolom, hogy 300 ezer aláíró az rendkívül sok, 50 ezer vagy 100 ezer lenne a megfelelő szám. Viszont fölmerül a kérdés, hogyha 50 ezer az alsó korlát, és igazából 1 millió aláírást is belegyűjteni, akkor esetleg korlátozni persze nem lenne korrekt korlátozni a maximális számot, de mégis úgy gondolom, hogy valamilyen korlátot föl kéne állítani, és ez az EU elsődleges joga alapján kéne, hogy történjen. Az Európai Parlament szerepe ebben nagyon fontos. Strasbourg esetében tudjuk, hogy véleménye különbségek vannak. Úgy gondolom, hogy az állampolgároknak biztosítani kell ezt a lehetőséget, viszont azt kellene pontosan meghatároznunk, hogy mi nem lehet polgári kezdeményezés témája. Úgy tehát szerintem pontosítani kell azt, hogy egy bizonyos számú aláírás összegyűjtése után mi fog történni, hogy mi lesz a következő lépés, tehát például a rendelet elfogadása, vagy milyen módon fog cselekedni az, cselekedni az Európai Uniós intézmények. Elnök asszony, tisztelt kollégák, csak egyet érteni tudok Zver kollega azon igényével, hogy növekedjék a, az Európai Unióban a demokratizmus, és ezen belül is, hogy növekedjék az Európai Parlament súlya, szerepe, hiszen a képviselők testesítik meg tulajdonképpen a leginkább az unióban a demokratizmust. Nemrégen elfogadtunk egy határozatot az Európai Parlamentben a cián alapú bányakitermelés tárgyában. 488 igen, 48 nem szavazattal, és érdekes módon az Európai Bizottság az európai, az illetékes európai biztos felülbrálta ezt az elsöprő többséggel meghozott határozatot, mondván, hogy, hogy lehetséges a cián alapú bányászat továbbfolytatása. Ezt csak példaként mondom, hogy hogy amg az európai parlament és az európai unió és az európai bizottság közötti egyensúly nem, er, alakul ki és nem erősödik meg addig baj van a demokráciával hogyha nagyhatalmi érdekek vagy gazdasági érdekek itt a ciánbányászatnál kőkemény gazdasági érdekek diktálják az iramot hogyha ezek keresztül húzzák az európai parlament vagy a polgárok akaratát akkor valóban a demokrácia deficitjéről beszélhetünk tehát próbáljuk erősteni ezt a polgári és parlamenti demokráciát és ezért tényleg az Euró... úgy gondolom hogy az európai parlament volna a legilletékesebb hogy ebben a polgári kezdeményezés intézményében vezető szerepet vállaljon. Köszönjük szépen! Azt gondolom, hogy az előadóasszonyt most akkor hagyjuk dolgozni szeptemberig. Szeretném azt megjegyezni, hogy nekem komoly fenntartásaim vannak a hatékonysággal kapcsolatban, a azzal kapcsolatban, hogy esetleg az emberek csalódhatnak, csalódást okozhatunk, mindenki, aki, aki ö, részt vesz benne, azt gondolja, hogy a végén lesz egy törvény, és akkor úgy, úgy lesz meghatározva mint ahogy akarják. Nem így van a demokráciában. Ez egy probléma. Én az egész történettel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Nem azért, mert nem akarom, hogy az emberek részt vegyenek a döntéshozatalban, hanem azért, mert tudom, hogy óriási csindadratával ugye például a vasárnapi munkabeszüntetés mellett is próbáltak már aláírás gyűjteni, tehát olyan igényeket keltünk ezzel, amelyeket nem, amelyeknek nem tudunk eleget tenni. És már olyan helyzet állt elő ugye sokszor, hogy írásbeli nyilatkozatokat adunk ki. Én sosem írok alá írásbeli nyilatkozatot, mert azt gondolom, hogy az én feladatom az az, hogy a parlamentben dolgozzak, a törvényhozásban dolgozzak, ezt a bizottság készíti elő, és ez a rengeteg írásbeli nyilatkozat, amit állandóan e, itt jönnek, és mondják, hogy írjuk alá, ezt nem teszem meg, mert még akkor is, hogyha esetleg az ötletet jónak találom, mögötte van, mert azt gondolom, hogy valóban olyan e, igényeket keltünk fel, amelyeket nem tudunk eleget tenni. Ugyanez a, ez a problémám ezzel a projekttel is. De hát e, remélem, hogy az előadó asszony mégiscsak kialakít ebből valami értelmeset, és hogy nem lesz ebből még több problémánk, mint amennyi már most van. Úgyhogy rendkívül szkeptikus vagyok, de hogyha esetleg mondani akarsz valamit, akkor tedd meg. Igen, köszönöm szépen, sajnos én is így látom ezt a kérdést. Lenyelül folytatnám. Też, też tak Én is hasonlóan látom ezt a dolgot. Még nem vetettük fel az összes problémát, például fölmerül a személyes adatok védelme, aztán mi történjen az aláírásokkal, mennyi információt kell benyújtani a kezdeményezés során, vannak olyan tagállamok, ahol bizonyos információkat bekérnek más tagállamokban, táblázatokat állítanak össze, mennyi ideje kell, hogy lakóhelyen rendelkezzen az adott tagállamban a, a kezdeményező, aztán az életkor, 16 éves kortól lehessen erre lehetőség, vagy csak 18 éves kortól. Tehát még sok nyitott kérdés van ebben a témában. Sok problémát meg kell még oldani. Minden esetre a jó szándék létezik, és szerintem egy jó kompromisszumot kell majd kialakítani, annak ellenére, hogy vannak nehézségek. Létezik egy szerződés, úgyhogy a polgári kezdeményezést egy lehetőségként, egy alkalomként kell fölfognunk, és ezt mindenképpen garantálnunk kell a polgárok számára, a lehető legegyszerűbb módon. Természetesen ez kihívás a számunkra, az egész parlament számára, és a tanács számára is. A bizottság részéről is jó együttműködésre van szükség. Köszönöm. Jó, akkor megérkeztünk a téma végére. Jó szórakozást, és eh, sok sikert kívánok ennek az értelmes és reális anyag kidolgozásánál. A tegnapi koordinátori ülés döntéseket megkaptátok, ha senki nem ellenzi, akkor elfogadtuk őket. Kérdésem van, hogy van esetleg olyan kollega, aki még szeretne valamit hozzászólni. Ha nincsen, akkor mindenkinek további jó pihenést kívánok, illetve a tanácsotnak is sok sikert kívánunk, illetve jó pihenést kívánunk, és szeptemberben találkozunk, ki viszontlátásra.